fogadnánk a napi rendet, hogyha nincsen ezzel kapcsolatban e, kifogás, és nagyon rövid e, frissítést is adnék e, arról, hogy mi történik a triológuson a szabályaink szerint. Bizonyára tudják, hogy rendkívül keményen dolgozunk a banki csomaggal, annak érdekében, hogy ezt le lehessen zárni. Nem csak, hogy le lehessen járni az év végére ezt, hanem hogy a következtetéseinket előre tudjuk jelezni, és így hozzá tudjunk járulni azokhoz a fontos vitákhoz, amelyek az Európai Tanácsülésein, illetve az ECOFIN-en zajlanak. Az EMU reformját illetően Ezért szeretnék megköszönni a jelentéstevőknek, az enyék jelentéstevőknek azt, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikerüljön lezárni e, ezeket a fájlokat, legalábbis a legfontosabb politikai elemeket. November 24-én volt a hetedik e, trialógus a CRD 2, CRD 5 esetében sikerült politikai megállapodásra jutni a legtöbb kérdésben az arányosság, az NSFR, a hitelkockázat, a kereskedési könyvek, a saját alapok, a hatály, a tőkeáttételi arány esetében azonban véglegesíteni kell a szöveget még számos ponton, és ezt megpróbáljuk majd a lehető leghamarabb megtenni. Ezen kívül november 21-én éjjel lezajlott a hatodik trialógus a BRRD esetében, és a cél az az volt, hogy a lehető legfontosabb kérdéseket le tudjuk zárni, nagyon közel állunk, sikerült átmeneti megalapodást jutni, persze ez még függ a többi megoldandó kérdéstől, különösképpen az alárendelt követelések tekintetében, és más nehéz kérdésekben is sikerült előrelépni, mint például a különböző moratóriumok a felelősségvállalás tekintetében. Tehát egyrésztről most már előre mozdultunk, várjuk a végső álláspontját a tagállamoknak, sikerül néhány aspektus, most már véglegesíteni, hogy a csomag lezárható legyen, ami nagyon fontos véleményem szerint. Ezen kívül volt egy triológus a szepá ról a határokon átnyúló fizetésekről is, november 19-én. A tanácsnak, a parlamentnek különböző elképzelései voltak a hatályról. Úgy gondoltuk, hogy a az EU összes valutájára ki kellene ezt terjeszteni, még a tanács gondolt, hogy inkább csak az euróra kellene ennek vonatkoznia. Valószínűleg egy középutat sikerült találnia a jelentéstevőnek, itt is az átláthatóság legfontosabb. Itt elfogadta a tanács a parlament álláspontját. Megpróbáljuk a túlzott akadályokat elmozdítani a szolgáltatók elől. Technikai mandatumot adtunk számos nem politikai kérdés esetében, és ezekről a tárgyalásokat majd folytatjuk a következő triológuson, amelyet december 3-ára terveztünk be. Ezek után most már szeretnék rátérni a monetáris párbeszédre Mário Drágival, aki az LKB elnöke, utána pedig majd lesz még egy vita is Draghi úrral, úgy, mint az EKB elnökével, de először hadd köszönjem meg önnek azt, hogy eljött ide. Öröm számunkra az, hogy itt van körünkben, egy ennyire fontos pillanatban, egy nagyon döntő találkozó lesz majd decemberben az EKB kormányzó tanácsában tudomásra vettük és üdvözöltük a legutóbbi döntést, hogy amit az LKB e fogadott el, Tudjuk, hogy nagyon fontos döntések várhatóak decemberben, de azt is tudjuk, miután elolvastuk az ön nyilatkozatait, hogy a kötelezettséget vállaltak arra, hogy a monetáris politika akkumulatív jellegét megtartják december után is. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Figyelembe kell venni a makrogazdasági helyzetet és néhány kihívást is, amelyről majd bizonyára ön is be fog számolni ezen a meghallgatáson, és amelyekről mi is néhány dokumentumot írtunk le, van egy másodlagos stagnálás, hosszú távú alacsony növekedés tapasztalható, és a természetes kamatláb alacsony. Volt erről vita, különböző álláspontokat láthattunk. A parlament ezen szabizottsága mindig támogatta a monetáris politikát az LKB részéről, és támogat, támogatták az EKB részéről a likviditást, az árstabilitást, és a növekedést is Európában. Köszönöm szépen ismételten, hogy eljött, és tessék, öné a szó, drági úr. Mr. Chairman. Elnök úr, igen, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt Ekon tagok, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ismét az Európai Parlamentben, és ismét felszólalhatok az önök szakbizottságában. Ez az éves utolsó eszmecserénk. Nagyon aktuális kérdéseket választottak ki a mai eszmecsere témájául. Én ezért mindenfajta bevezetés mellett elkezdem a témát. Először is egyetértek önökkel az EKB monetáris politikája és a gazdasági zóna e, összefüggéseiről, másodszorban pedig még az e EMU um, szükséges um, reformja támogatni fogja az EKB politikáját összességében? Az adatok, ez a két kérdés. Az adatok, amelyet legutolsó szeptemberi találkozónk óta megkaptuk, egy kicsi gyengébbek voltak, mire mire számítottunk. Az eurózóna GDP-je 0,2%-kal nőtt a harmadik negyedben. Ez az első két negyed év 0,4%-ához eh, képest alacsonyabb csökkent tehát a növekedés lendületem, és ez a kereskedelem növekedésének csökkentését, illetve egy-két ország vagy ágazat specifikus tényezőt mutat fel. Átmeneti vagy hosszú távú ez a lassulás? A lassú lelassulás normál, hiszen a várakozások beérnek, és a konvergencia és hosszú távú potenciált jelenít meg. Ugyanakkor ahogy a munkaerő hiány egyre inkább megjelenik a piacon, ez meg kihat majd a piacra, és egy bizonyos fajta fogyasztói dinamika is átalakulóban van. Ez a szeptemberi előrejelzésünkben is testet öltött, amely 2%-os éves növekedéssel számolt az idei évre, és aztán 1,8%-kal 2019-re és 1,7%-kal számol 2020-ra. A lassulás része, egyes részei lehet, hogy csak átmenetileg, a legutolsó adatok például már a termelés normalizálódásáról szólnak az autóiparban, amely az egyik ilyen lassuló tényező volt. Ahogyan a világkereskedelem stabilizálódik, bár alacsonyabb szinten, ennek kihatása a növekedésre is pozitív lesz, illetve lassító hatása pedig átmenetívő volt. Ugyanakkor a protekcionalizmusból, a feltörekvő piacok vulnerabilitásából és a pénzpiacok volatilitásából eredő kockázatok továbbra is fennmaradnak. A hazai kereslet meghatározó a hm, háztartások jövedelme, amely a hazai keresletet meghatározza, továbbra is figyelembe veszi munkaerőpiac javulását. A munkanélküliség százaléka 8,7 százalékra csökkent 2018. szeptemberében, ez pedig 2008 év vége óta a legalacsonyabb szint, a foglalkoztatás a harmadik negyedévben is nőtt. Mi több, a cégek befektetéseit a továbbra is nagyon jó finanszírozási kondíciók támogatják, és nő a profitabilitás, illetve stabil a kereslet. Ami az árak fejlődését illeti, a HICP infláció 2,2%-kal nőtt októberben, ez az érték szeptemberben 2,1% volt. A háttér vagy a mögöttes infláció um, továbbra is háttérbe szorul, de ugyanakkor összességében jó okunk van azt gondolni, hogy a mögöttes információ növekedni fog az elkövetkező időszakban a bérek nőnek, ahogyan a munkaerőpiacok megerősödnek, és ahogyan a munkaerő hiány egyre inkább meghatározza egyes országok gazdaságát. A nagyobb jövedelem növekedés, illetve a importárak növekedése vélhetőleg a háttér vagy a mögöttes infláció lassú növekedéséhez vezet. Ugyanakkor a hosszú távú piac és felmérés alapú infláció várakozások megalapozottak, illetve stabilak ebben a kitekintésben is. Összességében tehát értékelésünk a kormányzó tanács középszintű értékelésének felel meg, a <clears throat> bérek és a hazai kereslete megerősödése megalapozza a bizalmunkat, és ez alapján kijelenthetjük, hogy egy lassú csökkenés után további növekedésre számíthatunk. A kormányzó tanács tehát továbbra is azt jelzi előre, hogy természetesen a bejövő adatok függvényében a nettó eszközvásárlások az LKB részéről december, idén december végén véget érnek. Ugyanakkor a fennálló bizonytalanságok továbbra is óvatosságra és álhatatosságra szorítanak bennünket, amikor monetáris szakpolitikánkat kialakítjuk és kalibráljuk. A jelentős monetáris stimulusra van szükség ahhoz, hogy az általános infláció váltakozását középszinten kordában tartsuk. Annak érdekében, hogy az infláció fenntartható módon a céljainknak feleljen meg, jelentős monetáris politikai ösztönzőkre lesz szükség, még akkor is, hogyha net asset purchase vagy a nettó eszközvásárlás véget ér. Ezt um, a megerősített forward guidance fogja erősíteni, amely figyelembe veszi a um, megfelelő kamatlábakat, illetve a vásárolt eszközök mennyiségét. Néhány szót szeretnék szólni a monetáris unió reformjáról is illetve az LKB monetáris politikájáról. A mai eszmecserére választott témák nál maradva el szeretném mondani, hogy egy kiteljesedebb EMU miért támogatná az LKB monetáris politikáját. Először is két kihívásról szeretnék beszélni amelyek a nem kiteljesített Európai Monetáris Unióból erednek, ahol a monetáris politika európai már, ugyanakkor más gazdaságpolitikai ágazatokat továbbra is a nemzetállamok kezelnek. Először is az euró -E, e zóna a globális sokkokból vagy a közös gyengeségből eredő soknak van kitéve. A 2007-2008-as pénzügyi válság és az ezután következő időszak um, jól megmutatta ezt. A növekedés um, minden euró tagállamban 2009-ben negatív mértéket öltött. Az eurozónát más gazdasági zónáktól az különböztette meg, hogy um, hiányzott a megfelelő egész területre kiterjedő fiskális kapacitás, amely a monetáris politikát egészítette volna ki. Mi több? hiányzott egy stabil, szabályozó, felügyeleti és kríziskezelési keret, és ez megerősítette az európai bankrendszer stabilitásába vetett hidet. Ez pedig a reálgazdaság finanszírozását és a monetáris politika transmisszióját nehezítette meg. Másodszorban a válság azt mutatta, hogy az eurózóna a fenntarthatatlan hazai politikák, amelyek magas szintű eladósodáshoz, vagy a pénzügyi ágazat kitettségéhez és a versenyképesség csökkenéséhez vezetnek, ezeknek a veszélyeknek lehet kitéve a pénzügyi és kereskedelmi csatornákon ezek a kockázatok átszivároghatnak más országokra, amelyek szoros kapcsolatban állnak a kiinduló országgal. Az ilyen szakpolitikák ugyanakkor fragmentálhatják a gazdasági és pénzügyi feltételeket, megnehezítve így a, ho- a monetáris politikánk homogén alkalmazását az egész eurozónában. És a fenntarthatatlan szakpolitikák néha pedig szociálisan fájdalmas és pénzügyileg nagyon költséges gazdasági kiigazítást hoz vezetnek, ez pedig az Európai az e- Gazdasági és Monetáris Unióban való kohéziót veszélyeztetheti. Azaz, egy nem kiteljesített monetáris unió kihat a gazdasági és pénzügyi környezetre, amelyben mi a monetáris politikát folytatjuk. Európa megtanulta a krízis tapasztalatait, és jelentős lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az EMU szerkezetét átalakítsuk. Például most már rendelkezünk egy sokkal erősebb és sokkal integráltabb kerettel a pénzügyi szabályozások, szabályozók felügyelet és a krízis kezelés tekintetében. Az Európai Parlament és az önök szakbizottsága fontos szerepet játszott a jogszabályok elfogadásával. Ez a keret abban is segített, hogy a pénzügyi stabilitási kockázatokat kordában lehetett tartani, amelyek esetleg az alacsony kamatszintű időszakban jelentkeztek. De még inkább előre lehet lépni, három területről szeretnék beszélni, ahol munkát kell végeznünk. Egyrészt hatékonyabb szakpolitikai koordinációs rendszerre van szükség, ez elengedhetetlen az egészséges nemzeti politika kialakításában, csökkenve így a sokkok forrásait, illetve a sok abszorpciós kapacitást megerősítve, akkor, amikor a sokkok materializálódnak. Ez pedig a egészséges gazdaság és pénzügyi politikákban kell, hogy jelen, megjelenjen, és meg kell erősítenünk a közös szabályokba vetett hitet, és biztosítanunk kell, hogy a szabályokat mindenki betartja. Az EU szintű további támogatás, amelyre ez az Európai Bizottság tett javaslatot, segítheti a reform prioritások meghatározását, amelyek az európai szemeszterben kerültek meghatározásra. Hogyha az eurózóna gazdaságai reziliánsabbak, ellenállóbbak lesznek, akkor egy közös soknak is jobban ellen tudnak állni, mégpedig hasonló módon így csökkentik a költséges makrogazdasági divergenciákat, amelyet egy egységes monetáris politika nem tud megoldani a stabil gazdasági struktúrák és intézmények kivezetése is segítene a stabilitás megteremtésében. Másodszorban, ahogyan az LKB az európai befektetési stabilizációs funkció kialakításáról kiadott véleményében elmondta, az Európai Unióban egy fiskális eszközre van szükség annak érdekében, hogy a nagy exogén sokkok tekintetében a konvergenciát megőrizze, és ezt támogathatja az egységes monetáris politikát. A pénzügyi stabilitási funkciót a ciklikus változásokra kell fókuszálni, és figyelembe kell venni a gazdasági és fiskális politikákat, amelyek egészségesek kell, hogy legyenek teljes egészében figyelembe véve az Európai Uniós keretszabályokat. Ez pedig a makrogazdasági stabilitáshoz járulna hozzá az eurozónában, valamint ezen felül minden egyes tagállamban is, és lehetővé tenni, hogy mielőtt az ESM-hez fordulnának, azelőtt a nehézségeket megoldják. Az olyan helyzetekben, amikor a pénzügyi instabilitás megjelenik, az ESM továbbra is abszolút fontos szerepet játszik, az ő segítségével lehet a pénzügyi instabilitás okát kezelni, és a átszivárgást vagy a fertőzést megakadályozni. Nagyon fontos, hogy az ESM-et megfelelő pénzügyi eszközökkel lássuk el annak érdekében, hogy céljait elérje, és a bankuniót támogassa. Ilyen módon Üdvözlöm arról azt a vitát, amely arra irányul, hogy az ESM-et még hatékonyabbá tegyük, az LKB idevágó véleménye is kiszállt a cél, síkra szállt a cél mellett. Végül, de nem utolsó sorban a bankunió beteljesítése és egy becsvágyó tőkepiaci unió kiépítése is alapvető fontosságú. Hogyha el akarjuk kerülni a múlt hibáit, elengedhetetlen, hogy megerősítsük a pénzügyi ágazat ellenálló képességét és integrációját, megerősítve így a monetáris politika transmisszív erejét. Persze, a szakpolitikai menetrend, amelyet felvázoltam, ez támogatná az LKB monetáris politikáját, de ennek az előnyei nem csak itt rejlenek, hiszen ennek a poli- szakpolitikának a motiváció abban rejlik, hogy a közös fizetőeszköz minden európai számára érzékelhető előnyökkel járjon. Nőtt az euró támogatása, ahogyan az EMU kilábalt a válságból, és az euró mögött az emberek soha nem látott öm, öm, támogatással állnak, és biztosítanunk kell, hogy az embereket nem öm, ábrándítsuk ki. Végezetül azzal zárom mondandómat, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban a ciklus végéig sú, nagyon fontos lépéseket kell megtenni az EMU reformja tekintetében. Az önök intézményem többször játszott kulcs és konstruktív szerepet abban, hogy a mm, eszmecserék a valódi európai dimenzióra koncentráljanak, és valódi európai hatékony intézmények jöjjenek létre. A koordinációból a közös döntéshozatalra való átmenet, a megosztott szabályokból az intézményekre való átmenet szükséges, de ehhez bizony időre van szükség. Persze, erre nem hivatkozhatunk, hogy, hogyha tétlenek maradunk. A sok alapvető lépést most kell megtenni, jelesül egy becsvágyó reformtervet kell kialakítani, és minden fél között meg kell teremteni a bizalmat. Biztos vagyok benne, hogy önök és az Európai Unió vezetői ismét instrumentális szerepet játszanak majd abban, hogy a gazdasági és monetáris unió menetrendjét előbbre vigyék annak érdekében, hogy az Euró 20. évfordulóját megfelelő kézzelfogható eredményekkel ünnepelhessük. Köszönöm a figyelmüket, és persze örömmel válaszolom maga a kérdéseiket. Thank you very much. Thank you. Köszönöm. Draghi and, uh... Köszönöm szépen, Draghi úr. És úgy gondolom, hogy uh, mindannyian osztozunk abban, amit elmondott hozzászólásában, mennyire fontos a bizalom visszaépítése és az ambiciózus reformterv. Nemrégiben az Euróbarométer azt mérte, hogy az emberek, az euróvezetben lakók 74%-a támogatja az eurót, ez a legmagasabb arány a 2002-es euró bevezetése óta, és úgy gondolom, hogy ez az EKB-nek az érdeme, hogy támogatja én a, az eurót, illetve a növekedés beindulását. Ha azt szeretnék, hogyha továbbra is növekedne ez a tendencia, akkor valóban reformokat kell előre vinnünk, és ezért az ön felhívását fontosnak tartjuk, és mi is eltökéltek vagyunk ezekben a kérdésekben, például a fiskális stabilitás kérdésében, amely nagyon fontos fájl számunkra is. Most pedig megkezdjük a kérdés-válaszokat. Az első hozzászóló Georgio Kircosz lesz. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt, drági elnök úr! Egyetértek azon elemzésével, de úgy tűnik számomra, hogy kihívások állnak előttünk, például bizonyos fajta reformfáradtságot tapasztaltunk bizonyos euró tagállamokban, és itt vannak előttünk a választások is. Úgy gondolja, hogy folytathatjuk ezt az utat, amit ön felvázolt, annak ellenére, hogy a politikusoknak ugye politikai számításokat kell végezniük az európai választások előtt. Úgy véli-e, hogy folytathatjuk-e azt az utat, amit ön felvázolt, annak ellenére, hogy mi, politikusok, politikai kalkulációkat kell, hogy végezzünk a parlamenti választások előtt. Itt van például az olasz helyzet, ahol a bank, az, of Italy-t kritizálták, ki fogja majd eldönteni, hogy mit lehet tenni. Van egy második kérdésem, ez pedig a Brexithez kötődik. Ismerjük a megalapodást. Úgy gondolja-e, hogy van-e ennek költsége már ami az eurózóna pénzügyi struktúráját illeti, és mi van akkor, hogyha a brit parlament nemet mond, mindenki azt mondja, hogy nincsen B-terv, de mi fog történni akkor majd a pénzügyi szektorban? Köszönöm. Mindkét kérdés nagyon nehéz. Az első kérdés az az, hogy valós-e az a program, amit mondtam. Én azt, én azt gondolom, hogy igen, ez egy realisztikus elképzelés. Ehhez persze egy magabiztos elképzelésre van szükség, hogy közös jövőnk lesz, és az a tény, hogy ez a közös jövő mindannyiunk számára jó lesz, és ehhez kell ez a fajta vízió. Úgy gondolom, hogy összességében ez az elképzelés az Európai Unióról mindenki számára elfogadható. Az ország specifikus helyzetek néha ezt talán nehezebbnek láttatják, valahol ezt kevésbé nehéz, hát majd meglátjuk. Én hiszik abban, hogy ez egy reális elképzelés. A második kérdés ismételten egy rendkívül nehéz kérdés. Mi történik? Amit mondhatok, az az, hogy az EKB a bizottság elsősorban, az LKB, a Bank of England és a brit kormány beszélt már erről, és főként a Bank of England és az LKB együttműködik, hogy azonosítsuk a fő sérülékenységeket, amelyek egy hirtelen erős rosszabbodó helyzetből fakadna Összességében, főként a bizottság közleménye után számos bizonytalanság már eloszlott, és ez nem jelez előre pénzügyi instabilitást. Köszönöm szépen. Termas Berez. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Ön utalt a bizottság javaslatára, mi szerint létrehozzák legalább az embrióját egy stabilizációs eszköznek az eurozónán belül, és az ön intézménye véleménye nálunk kedvező fogadtatásra talál. Más kérdés, hogy ez a bizottság mit szól. És ön pedig azt mondja, hogy mindez nem fogja majd alásni az Európai Központi Banknak a semlegességét. Ugyanakkor a stabilizációs eszközzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a költségvetési szabályokat, illetve a stabilitási paktumot is be kell tartani. nincs -e között valami fajta ellentmondás, hogy egyrészt van egy stabilizációs funkció, és mégis teljes mértékben tiszteletben kell tartani a költségvetési szabályokat, hogyha egy országot valamilyen aszimmetrikus sok ér, és mégis Eh, a stabilitási paktumot be kell tartania, eh, akkor azokat fogjuk tudni eh, csak segíteni, akik egyébként jól állnak, és nem azokat, akik ezt a sokkot elszenvedték. véve ezt a logikát, ez úgy tűnik mégsem, hogy ez, nem egy, hogy ez mégsem egy stabilizációs funkció kezdete lesz. Az Európai Bizottság közleménye az alapjául szolgálhat egy ilyen dolog létrejöttének, ahogy ön is tudja, Raymond Bőgetárs raportőr is, jó magam is olyan, olyat szeretnénk, hogy ne csak a beruházásokat védjük, hanem egyfajta viszonybiztosítási rendszer is legyen, például a munkanélküli segélyek vonatkozásában, erről mit gondol, illetve mit gondol erről a stabilizációs funkcióról, amely amelyet a francia, német nem, nyilatkozat, Messelbergi nyilatkozat nem vesz figyelembe igazán. Thank you. Um, so... Köszönöm. Válaszolok akkor a közös fiskális kapacitásra vonatkozó kérdésre. Uh, eh, és az, hogy most megújult energiával beszélünk erről a kérdésről, az valójában visszautal az előző kérdésre, hogy reális -e ez a megközelítés. Most először jönnek többféle javaslatok, bizottsági és tagállami javaslatok, ez önmagában is szerintem egy pozitív, bátorító fejlemény. Mindenképpen üdvözöljük a bizottság javaslatát a beruházás stabilizációs alapról, Ez és a tagállami javaslatok is szerintem első lépésnek számítanak. A fiskális kapacitás alapvetően egyre inkább elismert módon a gazdasági és pénzügyi unió alapja. Ugyanakkor ezt megtervezni, ez egyáltalán nem könnyű, pont azért, amit ön is mondott. Nevezetesen ezt a fiskális kapacitást oly módon kell létrehozni, hogy az méretben megfelelő legyen, a tervezésében is, működésében is. Egy olyan módot kell találni, amely közé esik bizonyos szabályoknak való megfelelés prociklikus követelményének és ezeknek a szabályoknak a betartása egy negatív fordulat esetén prociklikus lehet, ugyanakkor ott van az erkölcsi kockázat is, tehát egy olyan eszközt kell létrehozni, ami a deviáns magatartást nem bátorítja. Tehát nem könnyű megtervezni, megszervezni ezt a, az eszközt. A más, más területeken szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabálykövetés elsőrendűen fontos. Itt a kiegyensúlyozott költségvetés szabályra gondolunk, mint tipikus szabályra állami szinten. Másik dolog az az, hogy minél automatikusabb egy mechanizmus, annál jobban működik. Az Egyesült Államokban az első stabilizáció az az, hogy kevesebb személyjövedelemadót kell fizetni, hogyha beüt egy recesszió. És ugyanígy az érintett területekre mennének további pénzek azokra a területekre, amelyeket ez a recesszió érint. Ez nyilván nem egy nap alatt lesz, nem egy nap alatt lesz létrehozva, meg kell nézni más monetáris uniók működését, miközben tudjuk, hogy a mi politikai folyamataink még nem tartanak ott. Köszönöm. Thank you. Oh, as, as, I think I, it's in a sense like the... Egyébként egy kicsit olyan ez, mint az Európai Bizottság javaslata, ez az első lépés. Fontos, nagyon fontos. El kell kezdeni róla a vitát, és hogyha visszalépünk egyet, és megvizsgáljuk, hogy honnan jött ez. Hát annak idején nem sok vita volt erről. Sokan feladták ezt. Azt gondolták eh, régebben, hogy eh, ez nem reális. És aztán kijött ez az anyag, és valójában azt jelenti, hogy nem irreális. De nyilván nem ez a végső szó ebben a témában. Ramon Permóza következik. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt drági elnök úr, üdvözlöm Ismételten itt a parlamentben angolul teszem fel a kérdést. Az első kérdés. Az első kérdés ezen alapszik, hogy nagyon jó hír, hogy nagyon nagy támogatással rendelkezik az emberek között az euró, bizalmon alapul a monetáris rendszerünk, és nagyon jó hír, hogy 20 év elteltével ilyen sokan támogatják az eurót. De, mint tudják, egy-két tagállamban azt látjuk, hogy egy párhuzamos fizetőeszköz gondolata is megjelenik, amelyel a állam eladósodását akarják finanszírozni, lehetővé tenni. Én úgy gondolom, ez egy nagyon negatív precedens lenne, de kérdezem, hogy ön hogyan látja ezt a lehetőséget. Ez abszolút izgalmas pillanat van, hogy erről beszélne. Második kérdésem Olaszországra vonatkozik. Olaszország voltak éppen az eurozónában az egyetlen ország, amely az elmúlt 20 évben primér költségvetési szürp, pluszt, szuficitet ért el, de az államadóság nagyon magas, nagyon sok pénzt kell a kamatok törlesztésére fordítania, és ezért az államadóság éves helyzete mindig aggasztó. Hogyan látja tehát annak a lehetőségét, hogy az ESM segíteni Olaszországot abban, hogy csökkentsék az adósságszolgálat kamatterhét, és könnyítsék az olasz kormány helyzetét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az első kérdés, csak azt mondhatom, hogy megismétlem korábbi válaszomat illetve azt a választ, amelyet erre a kérdésre az Európai Központi Bank a múltban már adott. Az euró az egyedüli fizetőeszköze a monetáris uniónak. E párhuzamos fizetőeszközök vagy fizetőeszközök, de akkor ez nem, nem jogszerű, vagy pedig nem tekinthetők valutának, és akkor voltak éppen ezzel csak a meglévő adósságot növelik. Nem hiszem, hogy lehet harmadik opció ebben a kérdésben, illetve a válaszban. Ami a második kérdését illeti, és ezt az Olaszországra vonatkozó töv- további kérdésekre is előr, megelőlegzem. Én mindig bíztam abban, hogy megállapodást lehet kötni. Én a párbeszéd híve vagyok, és jelenleg nem látom annak a lehetőségét, hogy az olasz helyzethez hozzászóljak. Többször elmondtam, hogy a magas adósságú országoknak csökkenteniük kell az adósságot. Hogyha csökkentik az adósságokat, megerősítik a saját helyzetüket. Semmi mást ezzel kapcsolatban most nem tudok mondani. Igen, két percet kap mindenki, úgyhogy még van egy kiegészítő kérdésem. Köszönöm a válaszokat. Egyetértek álláspontjával, ami szerint, hogy a magas adósságállományú országok csökkentsék az adósságukat. Hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen helyzetben vagyunk most néhány évvel ezelőtt, akkor azt mondhatjuk, hogy az Eurózóna több tagállamában ugyanakkor magasabb az állam adósságának szintje, tehát egy új krízisre kevésbé vagyunk felkészülve, nem tudunk előképpen választ adni, és azok az eszközök, amelyeket az LKB alkalmazott rendkívül intézkedésként, hogy a nemzetközi válság beszivárgását megakadályozza, ezek kivezetésre kerülnek. Mit gondol, gyengébb helyzetben vagyunk, mint néhány évvel ezelőtt, vagy, és ezen felül pedig sürgetőbb be, hogy a közkéz adósságát jelentősen csökkentsük? A túl magas adósság szint megemeli az országok kitettségét, vulnerabilitását, sérthetőségét. Erről nem szabad megfeledkeznünk. A pénzügyi válság tanulságát sok országban megtanulták. Ez a tanulság pedig az, hogy amikor a krízis beütött, nem volt fiskális játékterük, hogy interveniáljanak, mert az adósságuk túl magas volt most már hosszú időn keresztül zajlott a gazdaság magához térése, és ez a példátlanul alacsony kamat időszakka is volt. Monetáris politikánk által terjeszt, megteremtett lehetőséget arra kellett használni, hogy pénzügyi puffereket hozzanak létre annak érdekében, hogy készen álljanak, amikor a következő válság vagy a következő esemény beüthet, és amikor szükségük lesz erre a pufferre, hogy pénzügyi játéktérrel, rendelk, játéktérrel rendelkezzenek. Köszönöm. Módi Scott Kétó. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök urak. Mint tudja, elnök úr, a három jogalkotó a fenntartható finanszírozás bizottság által hozzánk eljutott törvénytervezetén dolgozunk, ez három törvénytervezet, de ugyanakkor az LKB e és a Nemzeti Központi Bankok here, eh, helyzetét is meg kell erősíteni annak érdekében, hogy a fenntarthatóságot támogatni tudják. Örömmel um, olvastam azt, hogy Benoit Köré azt mondta, az EKB, amely a saját mandátumán belül fellépnek, feladata az, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság fele való átalakulást támogassák, egyrészt a játékszabályok kialakításával, másrészt pedig az ár stabilitás célját nem szabad veszélyeztetni, de a fenti célokat mégis szolgálni kell. Mit jelent ez? Ez a, ez a fából vaskoréka, kérdezem. És kérdésem, konkrét kérdésem, a széndiokszid stressztesztről hallhatunk-e valamit a pénzintézetek tekintetében? A makroprudenciális vizsgálat az externalitásokat is figyelembe kell, hogy vegye, például az ökológiai egyensúlytalanságokat, amelyek azután pénzügyi veszélyé formálódhatnak nem gondolja, hogy vezető volna, hogy a bizonyos szennyező vagy szén intenzív gazdaságoknak a hitelnyújtást korlátok között kell tartani. Ugyanakkor nem vezető olyan hitelnyújtási iránymutatásokat kialakítani, amely figyelembe veszi a fenntarthatósági taxonómiát. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm. Először is azt kell, hogy mondjam, nem, inkább a tényekről számolok be legelőször is. A zöld kötvények vásárlását vizsgáltuk meg, amelynek bevételeit az környezeti hatással járó, pozitív hatással járó beruházásokra lehet használni. A Green Bond piacot vizsgáltuk tehát meg az eurozónában, az eredményeket pedig a november 8-i bulletinünkben publikáltuk. Az EKB is zöld kötvényeket vásárolt, mind a public sector, mind a corporate sector vásárlási programjában. A jelenlegi formátumban a zöld kötvények mintegy, a PSPP mintegy 23 százalékát fedjük le az Eligible Green Universe keretén belül. A corporate, tehát a céges ágazat keretén belül pedig mintegy az Eligible Green Corporate Bond Universe mintegy 20 et birtokoljuk. A Green Eligible Bondok vásárlása, kötvények vásárlása az egész eligible univerzumban való fellépésünket tükrözi. A zöld kötvények az össz eligible universe mintegy 4%-át teszik ki. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a vásárlással az eurozóna csökkentette a zöld kötvények hozamát és segített a nem pénzügyi cégek által való kibocsátást is. Egy-két gazdaság metriai, metrikai elemzés is megmutatta, hogy a zöld kötvények elterjedtek többek között. Ez egy olyan trend, amely a CSPP 2016 márciusi eredményeinek fényében elgondolkodtató, illetve az 2016 júniusi kötvényvásárlási program fényében. A zöld kötvények kibocsátása a bejelentés után azonnal elindult, és azóta is jelentős növekedési pályára állt. Ez pedig a korporát ágazati program keretébe ágyazódik be, különösen az Eligible Universe tekintetében? Második kérdésére is válaszolok. Az éghajlat változással kapcsolatos erőfeszítéseink az éghajlatváltozásból eredő kockázatok helyesbítek, tehát az változásból eredő kockázatokat figyelembe vesszük, megerősítettük a célokat szolgáló erőfeszítéseinket. Erőfeszítésünk az, hogy támogassuk a piaci szereplőket, a jogalkotókat és a norma kialakító testületeket annak érdekében, hogy az éghajlatváltozásból eredő kockázatokat meghatározzák, és egy olyan keretet alakítsanak ki, amelyel kordával lehet tartani ezen kockázatokat pénzügyi szempontból is. Az LKB e a nemzetközi fórumokban zajló munkát támogatja, és a pénzügyi ágazat kizöldítése, Greening the Financial System elkötelezett harcosa, úgy, hogy olyan közös gyakorlatokat dolgozzunk ki, amelyek éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti, környezeti kockázatokra adnak választ a környezet védelme egyébként nem csak az egyedüli szekundér célkitűzés, melyel az LKB rendelkezik, a szerződés például alapján feltehetjük azt a kérdést, hogy az LKB miért ne támogassa azon iparágokat, amelyek a legnagyobb növekedést biztosítják, mondjuk a széndiokszid vagy szénintenzív iparágak, figyelemben kívül hagyva a széndiokszid lábnyomukat. Nos, a szerződés ugyanakkor azt is mondja, hogy a szabad verseny és a nyílt piacgazdaság elveit kell követnünk, és persze fő mondatomuk az, hogy az árstabilitást is figyelembe kell vennünk. Tehát igyekszünk minden törvényes keretnek megfelelni, áttekintjük folyamatosan ezeket a kihívásokat, de korlátokba ütközik a mandátumunk, és ezen korlátok között kell ezt a célt is szolgálnunk, melyről ön beszélt. Köszönöm szépen. Anemans képviselő következik. Marisa Matias először. Itt vagyok még mindig. Köszönöm szépen, drági úr. Örülünk annak, hogy ellátogatott ma hozzánk. Négy kérdésem van önhöz. Az első két kérdésem hasonló témákhoz kötődnek. Azt mondta, hogy az európai gazdaság gyengülése az eurozónában korlátozott. De azt láthatjuk, hogy a gazdaság az eurozónában főként 2008-ban csökkent, és 2018-ban csökkent a gazdaság, és ez volt az elmúlt időszak leggyengébb növekedési mutatója. Az adósságkönnyítés tekintetében lesz -e ennek hatása, lesz -e ennek nagyobb hatása, és úgy gondolja-e, hogy lehetséges -e az, hogy ezeket a programokat végrehajtjuk, figyelembe véve azokat az adatokat, amelyek eléggé aggasztóak. A következő két kérdésem a növekedésre vonatkozok, vonatkozik, de egy kicsit más szemszögből. Hogyha gazdasági növekedést látunk, amely függ a nem konvencionális patikától, akkor ez azt jelenti, hogy az Európai Unió politikai mixe nem megfelelő. Mit gondol ön az expanzív monetáris politikáról és arról, hogy itt főként csak a költségvetésre koncentrálnak arra, hogy csökkentsék a béreket, és ez nem hat ki pozitívan a gazdaságra. Nem gondolja-e, hogy itt lenne-e az ideje annak, hogy rugalmasabbak legyenek a befektetési politika tekintetében, és nem kellene a munkaerőpiacon a tarifa tegyelásoknak érvényben lennie? Köszönöm a kérdését. Hogy az elsőt megválaszoljam, a bevezetőmben beszéltem arról, hogy eh, a lendület eh, megszakadása a növekedési eh, rátában ez átmeneti vagy ideiglenes. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg lesz majd egy vitánk akkor is, amikor a legfrissebb becslések megjelennek, de most úgy gondoljuk, hogy ennek a az alacsonyabb lendületnek az az oka, hogy normalizálódik a növekedési folyamat, amely egy nagyon kivételes 2007-es évből fakadt. Kivételes volt olyan szempontból, hogy hogyan teljesített az export szektor. Azóta a világ növekedési lendület, a, a kereskedelmi növekedés nagymértékben csökkent, és az export is csökkent emiatt. miatt a normalizációnak egy része kötődik ahhoz is, hogy növekszik a munkaerőhiány, amit láthatunk, a kapacitás kihasználási ráta nagyon magas az EU számos részén, tehát egyfajta strukturális kiigazodás egy alacsonyabb növekedéshez. Vannak átmeneti tényezők is, mint például az automobil autóágazat, de vannak más ideiglenes tényezők is más osztályokban. Azt kell felmérnünk, hogy ez az a helyes kép-e, vagy ez változik-e, és azt is látnunk kell, hogy esetlegesen előttünk áll -e egy recesszió. Úgy gondoljuk egyelőre a az EKB-nál, hogy jelenleg még nincs szó egy hosszú recesszióról. Igaz, hogy felfüggesztjük a nettó eszköz felvásárlást ez év végén, de a monetáris politika továbbra is akkumulatív marad, és a kamatláb útján maradunk, illetve a befektetési politika útján maradunk, amelyek majd egymást kiegészítik és egymást kölcsönösen erősítik a jövőben. Erre kell gondolnunk a második kérdésére válaszolva. Ön tagadja azt a tényt, hogy hosszas volt a fellündülés, 5 éven át volt ö, foko, ö, állandó növekedés, 9,5 millió új munkahelyet hoztak létre 5 év alatt, korábban ilyen nem történt a világ ezen részén tulajdonképpen a nominális bérek is növekednek, és úgy tűnik, hogy az EU számos részén ezek felzárkóztak, főként azokban az országokban, ahol magasabb kapacitások és magasabb munkaerőhiány tapasztalható, de más országban is amely egyébként az egyik oka annak, hogy miért bízunk abban, hogy az inflációs ráta közelít majd a mi célkötözéseinket. Ugyanez a helyzet a fiskális politikával is. Én nem látok nagy metekű fiskális csökkentést Európában. A fiskális politika legalábbis a költségvetési tervezeteket megnézve az euróvezetben, egy kivétellel talán, ezek eléggé öm, jók, semleges, kis kiadásokban hajó költségvetések voltak ezek. Ezen kívül nagyobb rugalmasságot kért a közfinanszírozási programok esetében. Itt két megjegyzésem lenne. A jelenlegi szabály már bizonyos fajta rugalmasságot ad az állami befektetési programoknak. A második dolog, és sokat beszélnek erről mostanában, és ez fontos, hiszen vannak olyan országok, ahol nincs igazán infrastruktúra, de ez a vita eléggé széles körül volt akkor is, amikor a stabilitási paktumról döntöttek, de még a Maastrichti szerződés előkészítésekor is beszéltek erről. Azt mondták, hogy a fiskális cégkötőzésbe ki kell zárni az állami befektetéseket. Akkoriban úgy gondolta mindenki, hogy ezt nem kell belevenni a fiskális célkötözésekbe, és nagyon nehéz megkülönböztetni azt, hogy mi az állami befektetés, és mi a, az állandó kifizetés, de bármiről lehetne vitázni, mi azonban csak egy központi bank vagyunk. Köszönöm szépen! Most pedig Gerof Annemans következik. Köszönöm szépen, hollandul fogok beszélni, elnök úr. A kvantitatív easingről szeretnék beszélni, arról 2015 márciusában erről ezt kezdték meg, ezt a mennyiségi könnyítést friss pénzzel. A pénzügyi válság után kezdték ezt meg, egy instabil pénznemet szerettek volna megtartani, hiszen nem voltak alternatívák, viszont ezt a pénzügypolitikát a gazdasági területre is kiterjesztették, és ez egyfajta függőséghez vezetett, aztán itt mindig megjelennek a elvonási tünetek. Ez a monetáris politika azonban katasztrofális eredményekkel járt, a közigazgatás sem ösztönzik arra, hogy egy egészséges finanszírozást folytassanak, például a belga hatóságokat sem ösztönzik erre. A másik kockázata a monetáris politikának nincsen megfelelő. Kialakulhat egy buborék, a, főként a ingatlan szektorban, a mennyiségi könnyítés a friss pénz a túlzott használatához vezet, a kamatok csökkentek, nehezebb a pénzügyi intézetek számára a megfelelő ö, ö, marzsok kialakítása, a megtakarításokra is kihat az alacsony kamat, ezen kívül ö, buborékok alakulhatnak ki. Néhány hete viszont felhagytak ezzel, úgy gondolták, hogy a középtávú inflációs kilátások miatt a nettóeszköz felvásárlással felhagynak. A kérdésem hogy milyen fajta kockázatokat lát ön közép és hosszú távon, amiatt, hogy a mennyiségi könnyítéssel felhagynak, és tervezik a jövőben azt, hogy a mennyiségi könnyítést folytatják. Köszönöm szépen. Mindjárt megválaszolom a kérdését, de először is hogy szögezzem azt le, hogy tényleg voltak-e e, szörnyű következményei a politikáknak? Hát 9,5 munkáját teremtettünk 5 év alatt. Szerintem sok köszönhető az LKB monetáris politikájának. A, ö, tényleg arról döntött -e az LKB, hogy hirtelen felhagyunk a nettó eszköz felvásárlással? Már júniusban is beszéltünk erről, hogy ezt a döntést mérlegeljük, tehát nem volt ez egy hirtelen döntés. Harmadik pont, amikor a monetáris politikát kialakítjuk az eurózóna számára, az teljes eurózóna akkor most mire gondol? Minden, minden országot, vagy minden, és minden szektorra. Ez nem csak egy olyan politika, monetáris politika, amely egyetlen egy szektorra öm, ö, alapul, ahol egy bizonyos szektorban alacsonyan ö, tartjuk a kamatlábot. Ez a Szovjetunió lenne, nem egy normális, szabad piac, ahol a monetáris politikát megtervezik. Mindemellett mi úgy valljuk, úgy becsüljük, hogy minden kormány, a magánszektor és a pénzügyi, nem eh, pénzügyi szektor is kész erre a szektorra, akkor sem meg kell hozni ezt a döntést. Mielőtt korábban is elmondtam azt, hogy bármi is legyen majd a döntés a nettó eszközfelvásárlásról, felvásárlásról, a monetáris politika továbbra is akkumulatív marad. A a kamatlábak nem fognak növekedni a nyár után. Az EKB újra be fog fektetni kötvényekbe, amelyek le fognak járni hosszabb idő után. Ennyi lenne a válaszom. Köszönöm. Thank you, Werner Langen. Werner Langen. Ellentétben az előttem szólóval meg vagyok arról győződve, hogy 7 éves hivatali ideje után sikeresen tekinthet vissza, hiszen az ön beavatkozása nélkül az euró nem lett volna ennyire stabil, és hogyha majd a, a 20 éves fennállását ünnepelhetjük jövőre az eurónak, akkor ez az LKB-nak lesz köszönhető. Persze voltak kisebb problémák, de az ön munkája fontos volt. Azonban itt vannak az új kihívások, három kérdésem van. Az első az infláció. Azt mondta, hogy az infláció alacsony, persze majd, a magas, majd az általános infláció az magasabb lesz az energia miatt. Mi a cél? Mikor, mikor lesznek majd úgy intézkedések szükségesek, ha a 2%-os cél túllépik. Következő kérdésem a konvergenciára vonatkozik. Az új tanulmányok azt mutatják, az Eurostat is pozitív konvergencia adatokat mutat, kivéve Olaszországot. Olaszország másokban is nehéz eset, mert a tenderük egy része Olaszországba ment, viszont a politikai felemények miatt további államkötvényeket adtak el a külföldi befektetők. Késztenek önök előtt valami Olaszország számára, ahogy ezt olvastam a mai újságban. Én osztozom abban az optimizmusában, hogy a gazdasági és valóta politikát elkezdtük koordinálni. Az elmúlt 20 év tapasztalat tehát azonban itt vannak aggályok. Azt is elmondta, hogy a koordinációról való átmenet a közös megállapodásra, az nehézkes. 20 éve várunk már erre. Hol lehetne nyomást gyakorolni, hogy legyen egy közös döntéshozatali struktúra? Hol lehetne vonni az Európai Parlamentet akár a jövőbeli ESM-be is? Thank you. you you've asked many questions. Uh... Sok kérdést feltettem de először is köszönöm a kedves szavait, amivel kezdte a kérdését. Akkor beszéljünk először az inflációról. A headline infláció az objektív és a mandátumunk az ez alapján van meghatározva. Azért növekedett mostanában az infláció, mert egy energia ár növekedést láttunk. Néha lefele is megy, tehát azt látjuk, hogy ez a headline infláció, ez az elkövetkezendő hónapokban lefele fog menni. Tehát először is ott van ez a headline infláció, illetve az inflációnak vannak egyéb komponensei is, amelyek stabilabbak, mint az energia, vagy egyéb komponensek, ez a, az underlining infláció, ahogy ezt már mondtam, ezt kicsit elnyomták, de jobbak ezek az adatok, mint a korábbi időszakban. Kicsit fölfele irányuló ez is. Miért gondoljuk, hogy ez az underlying infláció, ez növekedni fog? Nos, alapvetően a nominális bérek miatt, a nominális bérek növekednek egyes országokban jobban, mint más országokban, de ennek a minősége, ennek a bérnövekedésnek ráadásul jobb, mint korábban volt. A múltban, amikor láttuk a nominál bérek emelkedését, az gyakran az gyakran ideiglenes volt, mert egyszeri tényezők befolyásolták. Most a tárgyalásos bérek növekednek, tehát egy stabil növekedés van, ami ki fog tartani egy bizonyos ideig, nevezetesen addig, amely időig a tárgyalások meghatározzák a bérnövekedést. A fokozatos bérnövekedés, illetve a termelői árak növekedése, az természetesen a jövőben magasabb inflációt fog okozni. Ugyanakkor ez országról országra eltér attól függően, hogy milyen helyzetben van az üzleti ciklus az megfigyelhető, hogy az elején ugye növekszik a munkahelyek száma, de itt áll, nem állandó, rossz minőségű munkahelyekről van szó, és mivel ideiglenes munkahelyekről van szó, nem mernek kérni magasabb fizetést. Ahogy stabilizálódik a foglalkoztatási pozíciójuk, elkezdenek magasabb fizetést kérni. Ez a normális ciklus. Egyes országokban jócskán előre tartanak már ebben, ott már teljes munkaidős, állandó munkahelyeket teremtenek, míg más országokban még mindig inkább ideiglenes munkahelyeket teremtenek. Azonban összességében növekszik az állandó munkahelyek száma, illetve aránya, és csökken a az ideigleneseké. A nominális bérek növekedése, illetve a termelői költségek növekedése alapján gondoljuk azt, hogy ezek meg fognak jelenni magasabb árakban, de ehhez persze idő kell, mert a beárazási kapacitás hosszú ideig nem volt ott. Éppen ezért most hosszabb ideig tart az árakban érvényesítés, mint korábban. De azért eléggé egyértelműen úgy gondoljuk, hogy az árak növekedés, az infláció az a mi általunk meghatározott érték felé közelít. És akkor most a konvergenciáról. Én erről egyébként beszéltem a bevezető megnyilvánulásomban is, hogy a szabályalapú irányításról az intézmény alapú irányításra eh, van áttérés, eh, de ahhoz, hogy e, e, áttérjünk, eh, ehhez bizalomra van szükség. A tagállamok közti bizalomra van szükség, a kormányok, illetve akár a népek közti bizalomra is. És a bizalom az alapvetően két dologtól függ, az egyik a szabályok tiszteletben tartása, a másik pedig, amit ön is említett, a konvergencia hogyha teljesen mindegy, hogy miért nincs konvergencia, hanem széttartás van, akkor gyengül ez az egész, és nem bíznak egymásban a tagállamok, és nem valósul meg az a folyamat, ami az erős unióhoz szerintünk elengedhetetlen. Utolsó megjegyzés az ön kérdésére vonatkozóan, hogy hogyan megyünk át egy szabályalapú konvergenciáról egy intézmény alapú konvergenciára. Ha megnézi, hogy mi történt a monetáris politikában, akkor azt látja, hogy a 80-as évek végéig minden központi banknak megvolt a saját monetáris politikája. Pénzügyi stabilitási szempontból nagyon nehéz volt a helyzet, szabad tőkemozgás volt, miközben az árfolyamok folyamatosan változtak. És gyakorlatilag a monetáris politikának a menedzselése rendkívül nehéz volt. Olyan annyira, és itt most zárójelben megjegyzem, hogy voltak szabályok, voltak szabályok azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell stabilizálni az árfolyamokat, illetve hogy mekkora résben mozoghatnak a különböző valuták, de ezeket a piaci nyomások, mert túl erősek, erősek voltak, rendre áthágták. És ez vezetett oda, hogy létrehozták az EKB-t, és ez egy jó példája annak, hogy szabály alapúból átállunk az intézmény alapúba, és őszintén szólva szerintem ez egy sikeres átmenet volt. Köszönöm. Köszönöm. Pedro Silva Pereira következik. Köszönöm, elnök úr. Drági úr, az alapvető üzeneteit üdvözlöm, Először is azt, hogy jelentős monetáris szakpolitikai stimulusra ösztönzésre van még szükség, és ezt fenn is tartják még egy darabig, és ez természetesen érthető annak fényében, hogy kicsit lassul az európai gazdaság. A másik pedig az, hogy konkrét lépésekre van szükség, az EMU reformmal kapcsolatban. Ön három emeletet kiemelt szakpolitikai koordináció, a létrehozása az európai eh, beruházás stabilizációs funkciónak, illetve az ESM reform. Eh, ezzel a kettő utóbbival kapcsolatban van kérdésem. Az első a stabilizációs funkcióra vonatkozik. Ön említette, hogy az euró területnek van szüksége a konvergencia az egy fiskális elemre is. Ön egyébként nagyon óvatosan szokta szavait megválasztani, de ahhoz, hogy kitartsunk a konvergenció mellett, ahhoz elő kell mozdítanunk a konvergenciát. Ehm, ezzel érte egyel, mert jelenleg inkább széttartás van gazdasági és társadalmi téren az eurozóna országai között. A második kérdésem az ESM reformmal kapcsolatban mit tartogatnak számunkra a decemberi csúcson, eh, ahol létrejöhet, a, eh, ahol az egységes szanálási alap létrejön. Eh, mennyire sürgős ez, mert az egyik vit, téma, amiről vitatunk, amiről vitatkozunk, az az, hogy egyáltalán működőképes-e ez teljes mértékben, van-e valami menetrend erre. Az Ekon bizottság eh, az én jelentésemet fogja tám, eh, vitatni majd, amely az e SM reformjáról szól, és amelyben szerepel az, hogy egy európai monetáris alapot eh, stabilitási alapnak kell kellene átnevezni. Monetár, azért is, hogy a monetáris politika az az EKB kompetenciája. Erről önnek mi a véleménye? The words maintain convergence. Az, hogy megtartjuk vagy fenntartjuk a konvergenciát, az azt jelenti, hogy az országok közt volt egy olyan konvergencia, amely a központi fiskális kapacitás létrejöttét lehetővé tette, de ezt még különböző sokkok érhetik, sokféle típusú sok, amely a konvergenciát kiiktathatja, hogyha nem lépnénk ezért használtam azt a szót, hogy fenntartani a konvergenciát. Ami az egységes szanálási alapot illeti, szerintem ez sürgős és ahogy a bankuniónak a létrehozása, egy könnyen elérhető gyümölcsnek tartjuk ezt, mert már beszéltünk róla és eldöntöttük. Egyes esetekben csak már a végrehajtásnak bizonyos módozatairól vitatkozunk. Ezek sürgős intézkedések, amelyek részei annak, hogy a monetáris unió erősebb legyen. Ki kell alakítanunk a bankuniót, és hitelesen kell a tőkepiaci unióval előmozdulnunk, előre lépnünk. Vannak olyan dolgok, amelyeket gyorsan meg lehet cselekedni, másokat kevésbé, például a csőd törvények harmonizálása több időt vehet igénybe, de én úgy gondolom, hogy a bizottság hamarosan kiadja majd azt az anyagot, amelyben azonosítja ezeket a könnyen megvalósítható elemeit a tőkepiaci uniónak. A harmadik gondolattal kapcsolatban teljesen egyetértek önnel, nevezetesen azzal, hogy ne használjuk azt a kifejezést, hogy monetáris az új reform, megreformált intézmény leírására köszönöm, illetve megnevezésére köszönöm. I would be okay, yeah, sure. Kérdés nem hallottuk, a válasz az, hogy igen, természetesen, valóban, nagyon is. Uh, igen, hát ezt az Európai Stabilitási Alap gondolatát sokan támogatják közülünk. Ludek Niedermeyer kapszót. Köszönöm szépen, üdvözöljük, elnök úr. Én is osztom Langen úr értékelését, a LKB tevékenységéről. A legutolsó gazdasági adatokról van egy kérdésem. Említettem, hogy csökkent a munkanélküliség, folyamatos a növekedés, és több ember került munkába, jobb fizetést kapsznak, tehát ez növekedést biztosítja. Egy-két offsetting tényező kivételével tehát ez a jövőben is a növekedést fogja támogatni ezek a tényezők. A jelenlegi adatok ugyanakkor nem nagyon erősek, ezért van két kérdésem. Ha látható, ha az elkövetkező egy-két évben csökken a gazdaság fejlődése, akkor kellő pufferrel rendelkezünk. A fiskális politika jelenleg expanzív helyzetben van, a kamatlábak kvázi nullán állnak, tehát két elem hiányzik a növekedés stabilizásához, hogyha erre szükség lenne. Másodszorban említette, hogy az autógyártók fontos szerepet játszottak a harmadik negyedági jó <clears throat> adatokban, csökkenő adatokban, de ugyanakkor úgy tűnik, hogy a gyártók gyártják az autókat, csak várják a típus jóvahagyást, de a GDP-be ugyanakkor be kell számítani a már legyártott, bár még nem eladott gépjárműveket. Tehát kérdezem, hogy milyen ágazatban, a, mennyiben magyarázható az autóipar teljesítményével um, a csökkenő növekedési számadat, amelyről beszélt? Köszönöm szépen! első kérdésére válaszolva, hogy a következő években láthatóan csökken a növekedés, elégendő politikai játéktérre rendelkezünk is. Hát a válaszom a következő, monetáris politikánk mindenképpen öm, akkomodatív lesz a elkövetkező időszakban is, hiszen azt látjuk, hogy az infláció konvergenciája céljaink szerint <clears throat> kb. 2020-as horizonton teljesül. Tehát a LKB um, kamatpolitikája ezt fogja figyelembe venni. Ami pedig az autóipari ágazatot illeti. Az autóipari ágazat még nem ért el az előző negyed év csökkentésének kompenzálását, lehet, hogy ehhez több mint egy negyed évre lesz szükség, hogy a lendületet lássuk, de ugyanakkor nem látjuk okát annak, hogy miért ne öm, fogalmazunk óvatosan. Mindjárt meg is teszem. Ez az egyik tényező. Nem az, hogy csökkent az előző negyed évben a növekedés, nem csak az autóiparral függ össze, vannak más tényezők is, ezeket említettem is korábban. Az egyik ilyen tényező például az alacsony potenciális növekedésre való átállásban jelentkezik. A világkereskedelmi növekedés alacsonyabb, de nem alacsony alacsonyabb bizalmi indikátorokat látunk, de ezek még mindig a történelmi átlag fölött vannak. Sőt, egy-két esetben kimondotta magasak. Éppen ezért jelenleg, hiszen mondtam, hogy hamarosan új adatokat kapunk, de jelenleg túl korai azt mondani, hogy ö, csökkenő tendencia tapintható ki a gazdaságban és mondtam, hogy nem csak az autóipar, hanem más iparágak is felelnek -e ezért a tendenciáért. Köszönöm. Köszönöm, Jakob von Weizsäcker. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel csatlakozom Ludek Niedermeyer és Werner Langen általánosan pozitív értékeléséhez, és nagyon szerettem a finom magyarázatát, mi szerint, eh, hogyha süt a nap, akkor kell felkészülni a rossz idére. Azt hiszem, hogy előadásában két okkal szolgált erre. Egyrészt a következő krízisre fel kell készülnünk, a másik oka ennek pedig, hogy nagyon forróvá válhat a nap. A nagyon magas eh, adósságszintű és alacsony növekedésű eh, gazdaságokban égetővé válhat a helyzet. Tehát az aerozóna fiskális kapacitásának megerősítése alapeleme ennek a felkészülésnek. Mint hogy a konvergenciáról beszélt, ön maga is előadásában használta a konvergencia szót. Nos, én úgy gondolom, hogy a konvergencia ebben a kontextusban hatékony és termelékeny azért, mert egy bizonyos konstruktív ambiguitást eh, tartalmaz, mindenki azt olvas ki belőle, amit akar. De, és itt jön a kérdésem, egy kicsit attól tartok, elnök úr, hogy a konvergencia minden ambiguitással együtt problémává válik, hiszen létezik a konvergencia szó, amely azt írja le, hogy egyszerűbbé kell tenni a tagállamoknak, akik már a Um, átváltási mechanizmus nem tudják használni, és nagyon kevés fiskális terük van, segít nekik tehát a konvergencia abban, hogy a sokkokra felkészüljenek, kvá, kvázi ez egy sokra felkészülő konvergencia. De van egy másik típusú konvergencia is, amely pedig a szintre vonatkozik. És ezt szolgálják a strukturális alapok, azt a célt tehát, hogy a gazdasági konvergenciát növeljék az Unióban de ez persze nem a monetáris politikára specifikus. És egy-két országban, hogyha konvergenciát ebben a szélesebb értelemben értelmezik, akkor aggályokat jelenít ez meg az ilyesfajta nagy léptékű transferunióval kapcsolatosan. Ettől félnek az emberek. Kérdezem, hogy nem volna egy célra vezető nem lemondani a konvergencia céljáról, de a szóról lemondani az eurózónás fiskális kapacitás tekintetében. Nem volna célra vezetőbb specifikusabban fogalmazni, úgy, hogy a politikai konszenzust megnyerjük minden tagállamban annak érdekében, hogy mondjuk egy európai munkanélküli viszontbiztosítás működjön. egy nagyon nagy léptékű eurozónas költségvetést ugyanakkor sokan félreértenének, és egy ilyen második típusú értelmezésű konferenciáként értelmeznék. Teljesen egyetértek önnel. Ahogyan beszélt, próbáltam gondolkodni hogy milyes, milyen, mifajta konvergenciára gondolunk, mi, amikor konvergenciáról beszélünk, és három tulajdon, különböző tulajdonságáit ismerjük. A konvergencia egy ilyen divat szó, három jelentséget ír le. Egyrészt a ciklikus, vagy a ciklusos konvergencia, A konvergenciát például a növekedési rátával is meghatározunk. Van egy diszperziós indexünk, amely az hozadott érték növekedést, a növekedést és hozadott értéket vizsgálja meg, és ez a diszperziós index történelmi a mélyponton van, a 90-es évek elején mutatkozott ilyen konvergencia. Tehát a konvergencia ebben az értelemben megtörtént. Egyszerűen azért, mert talpra állt a gazdaság. nagy volt a divergencia a krízis előtt, és így konvergencia irányába léptünk el. A második szó pedig a strukturális reformokat írja le. Ez az a konvergencia, amelyet meg kell teremtenünk. Például említette, hogy a munkanélküli biztosítási rendszer egy nagyon ígéretes lehetőséget kínál. De hogyan lehet ezt elérni? hogyha a munkaerőpiacaink különböznek, hogyha a klasszifikációs szabályaink különböznek egymástól. Vannak kategóriák, amelyet központilag határozunk meg, másokat nem. Tehát voltak éppen intézményi konvergenciára is szükségünk van. A valós strukturális reformok konvergenciájára is szükség van, versenyképesebbé kell tenni a gazdaságot, amely gazdaság a verseny által konvergál majd. Hiszen, hogyha van egy-két nagyon versenyképes gazdaság és másik gazdaság még nem versenyképes, akkor itt nagyon nehéz lesz a konvergenciát megteremteni. A konvergencia harmadik jelentése az, amire ön is utalt, széles értelmezésben a strukturális alapok felhasználása voltak éppen ez egy redistribúciós konvergencia. Azt hiszem, hogy jelenleg amikor a pénzügyi kapacitásról beszélünk, az első definícióra kell, hogy gondoljunk. Jelesül konvergencia különböző ciklusok vagy sokkok fényében. És valóban érdemes elgondolkozni ezen, hogy egyáltalán ne használjuk a konvergenciát, ezen félreértések kiküszöbölése érdekében. Köszönöm. Köszönöm az aszimmetrikus sokkokon dolgozunk, tehát a konvergenciát ezen kontextusban értelmezzük. Hogyha például a munkanélküli támogatás egy viszontbiztosításként működik, akkor nem biztos, hogy egy eh, harmonizációra van szükség ezen a területen. Tehát természetében különböznek a rendszerek, és egy vészmegoldást vagy egy backstopot persze be kell építeni, de ez már valóban különbözik a konvergencia szó harmadik értelmezési típusától, persze az, hogy a költségvetés vagy a strukturális alapokat hogyan használjuk fel, konvergenciának hívjuk bár, de ez egy teljesen másfajta, ahogy az elnök mondta, redistributív konvergencia. És persze ez egy alapvetően politikai kérdés. Pervans, nem menj el, te kapod meg a szót. Már tiéd is a szó, Pervans. Yes, but, uh, but uh, if you... If, if, sorry, that's... Otherwise we, we, we start with Philip and then you... you... Máskülönben Philip kap szót, Philip Lambert. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig eh, öröm, hogyha eh, itt van. Remélem, hogy eh, még mindig a helyes úton járunk. Ott szeretnék folytatni, ahol Maurice Scott Kató kollégám abba hagyta. Meghallgattam az ön hozzászólását, a válaszát, és nem voltam vele elégedett teljes mértékben. Többfajta célkötözéseink vannak, korlátaink vannak, és mi persze szeretnénk folytatni a munkaintenzív, de klímára káros tevékenységeket, de hogyha nem veszi figyelembe a klímaváltozást, akkor nem lesz gazdaság sem. Arra akarok kiukadni, hogy igaz, hogy van ez a mennyiségi könnyítés, és ez része a, a központi bank munkájának olyan tevékenységeket is finanszíroznak, amelyen lehet csökkenteni a klímaváltozás hatásait, de ugyanakkor mindig támogatnak olyan fajta tevékenységet is, ami pont az ellenkező irányba halad. És pontosan ez az, ami engem egy kicsit foglalkoztat, mert mi szeretnénk egy nyílt piaci gazdaságot, de hogyha rövid távon az a rögeszménk, hogy eloszlatjuk eh, a klímaváltozási eredményeket, akkor egy piaci kudarccal kell szembe elnéznünk. Egy dolog az, amit tesz az LKB e a saját eszközével, a másik dolog az az, hogy mi mit lehetne tenni ahhoz, hogy másképp szabályozzuk a gazdaságot. Ezért úgy gondolom, hogy kötelező klímaváltozásra vonatkozó jelentésétre van szükség a teljes pénzügyi szektorban. Kíváncsi vagyok az ön véleménye ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy tudná valamit mondani arról, hogy mit, hogyan működik a monetáris rendszerünk. Mondhatnánk azt, hogy van ö, kamatozó ö, befektetés, és nem tudom, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát. Köszönöm, nem túlságosan könnyű valóban ezt megoldani. Nem akarjuk a magas munkanélküliséget támogatni, és a klímára káros szektorokat sem akarjuk akarattal támogatni. Csak felsoroltam a különböző másodlagos mandátumokat, amelyek, feladatokat, amelyek rendelkezik az LKB. Ez a vita már a kormányzó tanácsban is megkezdődött. Beszéltünk arról, hogyan lehetne mindezt finanszírozni. Már történtek dolgok, például a nyugdíj alap portfóliónkban foglal, figyelembe vettük a a felelősségteljes befektetésre vonatkozó ENSZ um, előírásokat is, és szeretnénk, hogyha ez megjelenne a szavazási politikában, és ezen kívül szeretnénk az LK e B esetében is, hogyha a fenntartható pénzügyi eh, folyamatokba fektetnének be, belső vizsgálatot is lefolytatunk azzal kapcsolatban, hogy ezeket az ENSZ eh, kritériumokat hogyan lehet eh, végrehajtani. Megpróbálunk valamit tenni, nem egyszerű ez, mert a monetáris politika célja az, hogy az egész euró övezet számára eh, kedvező legyen, de egyre inkább figyelünk a kormányzó tanács részéről arra, hogy elgondolkodjunk ezeken a kérdéseken. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Pervans Berez. Merci. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Ön a klasszikus eszközök felé akarja monetáris politikát visszavinni amiről ön is beszélt, és amiről Silva Pereira is beszélt, de ezen túlmenően, és ezt a kérdést én már feltettem, de azért vissza is térnék rá, ami az árstabilitást illeti, ahogy az a központi bank doktrinájában szerepel, a hangsúly a strukturális reformok szükségességére helyeződik, amiről állandóan beszélünk, de ezen túlmenően vannak más tényezők, amelyek gyakorlatilag aláshatják a növekedést az egész Európai Unióban. Az egyik a demográfiai nyomás, ami másik pedig a termelékenység, a strukturális reformoktól szinte függetlenül normális időszakokban monetáris politikának nem kellene 2%-ra visszatérnie, eh, mint inflációs célkitűzéshez, és ezt eh, követni. Köszönöm. Thank you. Um, is, is... Köszönöm. Én szerintem ezt már mondtam is, hogy nagyon nehéz eh, bizonyossággal eh, értékelni, hogy eh, közép-hosszú távon itt most egy circular stagnation pathon vagyunk-e, vagy csak egy ideiglenes csökkenés láttunk a termelésben. A azt láttuk az elmúlt 6-7 évben, hogy általában a termelés, az output az, az visszatér, nincsen egy alacsonyabb szintre rögzítve folyamatosan vagy állandóan. De amit ön említett a demográfiától, demográfiáról, az, az persze tény. Egyfelől, másfelől viszont ott vannak olyan jelenségek, mint a digitalizáció, illetve a technológiai fejlesztések gyakorlatilag minden területen, és ezek növelhetik a termelékenységet, és ezt a circular stagnation elméletet kevésbé valószínűvé teszik, de az biztos, hogy nagy most a bizonytalanság, ami pedig az infláció az inflációs célhoz való konvergálást illeti, és ez az, ami kalibrálja a monetáris politikai álláspontunkat középtávon. Ebben a kontextusban ön azt kérdezi, hogy a 2% az még mindig célkitűzése. Az elmúlt években ezt a kérdést valóban többször megkaptam, és volt, aki azt mondta, hogy legyen a cél 1%, legyen, más pedig azt mondta, hogy legyen a cél 3%-os infláció. Alapvetően itt eh, nem nem véletlen műve az, hogy eh, az világ szinte összes központi bankja 2%-ot jelölt meg inflációs célként. Ez különösen fontos egy olyan területen, ahol a, zárfolyamokat nem lehet változtatni, eh, és gyakran az árváltozások országon belül is történnek, ezeket a kiigazításokat egy alacsonyabb szinten megszabott inflációs cégnél ne, célnál nehezebb lenne elérni. Emellett nehezebb lenne kommunikálni azt a dolgot, hogy most, cső, hogy most megváltoztatjuk a célt, akkor, amikor látszik, hogy nem tudtuk elérni a korábbi célt. Tehát itt egy hitelességi probléma is lenne de alapvetően komoly okai vannak annak, hogy igazándiból fel sem merült az ön által felvetett eh, lehetőség, mert eh, a várakozásokat is befolyásolná, illetve a volatilitást növelné. Jelenleg eh, nem számítunk arra, és nem gondolkozunk azon, hogy megváltoztassuk ezt a célkitűzést. Köszönöm akkor ezt az első részt befejezhetjük, monetáris párbeszéd Drági úrral, az LKB e elnökével. Nagyon méltányoljuk az EKB monetáris politikáját, szinte mindenkit. So reiterate importance of the double message, let's say, that, uh, that you... És üdvözöltük az ön kettős üzenetét is, amit uh, nekünk adott, amit én magam is osztok. Most eh, Mario Draghi fölveszi az Európai Rendszerkockázati Testület elnöki kalapját, és eh, ő a makroprudenciális eh, oversightért felelős az unión belül. Drági úr ebben a minőségében legutóbb július 9-én volt itt 2017-ben. Gondolom 18-ról volt szó, a, nem pedig ahogy a papíromon szerepel 17, de fontos azt is kimondani, hogy az ECRB-n, az ESRB-n e is dolgozik a parlament jelenleg is. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt eh, hölgyeim és uraim. It's a pleasure to address you for this. Nagy örömmel. In my capacity as chair of the... Nagy örömmel beszélek önöknek eh, most, mint a rendszerkockázati testület eh, elnöke. Két dologról koncentrálnék. Az egyik az ESRB munkájának eredményei a kereskedelmi ingatlan ingatlanágazattal kapcsolatos munkánk eredményei. Ezt követően az ESRB javaslatai a biztosítók számára erről a témáról beszélnék. Hadd kezdjem akkor a kereskedelmi ingatlan ágazattal. Ez az ágazat fontos a pénzügyi stabilitás szempontjából, nem csak azért, mert nagy ágazatról van szó, hanem azért, mert ezer szálon össze van kötve a pénzügyi rendszerrel, illetve a reálgazdaság más részeivel. Ezért is fontos, hogy a makroprudenciális hatóságok nagyon odafigyeljenek a kereskedelmi ingatlan hasznosítási ágazatra. Ma az ESRB kiadja a monitoring jelentését és annak eredményeit, és ennek a jelentésnek főbb kijelentéseit eh, itt most eh, ismertetném önökkel, miközben eh, a bankok továbbra is fontos szereplők maradnak ezen a területen, a nem banki és nemzetközi befektetők egyre nagyobb szerepet játszanak a piacon, nagyobbat, mint korábban a válság előtt. A befektetési cég, biztosítók, nyugdíjalapok, beruházási alapok például most a legnagyobb tulajdonosai az ingatlan kötvényeknek a növekedése a határon átnyúló és nem bankfinanszírozású kereskedelmi ingatlannak bizonyos pozitív elemekkel is rendelkezik, például teríti a kockázatot, mivel a, veszteségesek, a veszteségeket teríti számos tényező gazdasági szereplő és ország között. Emellett, amennyiben sokéri a gazdaságot a hazai pénzügyi rendszert, akkor a külföldi bankok és egyéb intézmények alternatív finanszírozást jelenthetnek. A képesség arra, hogy további tőkét von, vonzon az adott terület, rövidítheti a recesszió idejét. Emellőtt, emellett azonban az, azok a csatornák, amelyekről most beszéltem, a kereskedelemi eh, ingatlan eh, csatornák eh, sokkokat is közvetíthetnek a gazdaság irányába. Különösen akkor, hogyha az intézményeknek sürgősen kell eladniuk eszközöket. A külföldi beruházók jelenléte, akikkel kapcsolatban egyébként nincsenek is megfelelő statisztikáink, növelhetik a gyors árkorrekciók kockázatát, mivel hirtelen kivonulásról dönthetnek akkor, hogyha máshol nagyobb megtérülést látnak, vagy nő a piaci bizonytalanság, illetve eh, regulatory arbitrásba bocsátkoznak eh, a külföldi befektetők ciklusai egyre szinkronizáltabbak lehetnek és kitettebbek a globális kockázatoknak. A makroprudenciális hatóságok megpróbálják a kereskedelmi ingatlan ágazattal kapcsolatos sérülékenységeket is kezelni különböző eszközökkel, noha ezek az eszközök általában a bank ágazatra koncentrálódnak. Egyelőre az eszközöknek csak egy részét alkalmazták, és azon belül is a kockázat súlyozás növelése a leggyakrabban alkalmazott eszköz. Három országban más eszközöket is alkalmaztak, e, mikro, makroprudenciális puffereket, illetve kockázat kezelő puffereket. The growing role. A növekvő szerepe a nem banki szereplőknek az ágazat finanszírozásában szükségessé teszi azt, hogy megfelelő makroprudenciális eszközöket alakítsunk ki, amelyek eh, megcélozzák a pénzügyi szektor minden részét. Eh, az ESRB is eh, a bankokon túlmutatóan dolgozik, és ezért az ESRB ma kiad egy jelentést arról, hogy hogyan lehet a biztosítók szabályozói keretét megerősíteni egy egészséges biztosítási ágazat hozzájárul a pénzügyi stabilitásokhoz, mert elhárítja a nagy veszteségek kockázatát, mind a háztartási, mind pedig vállalati szinten, és hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez is azonban a biztosítók viselkedése hozzájárulhat a pénzügyi rendszer sérülékenységének növeléséhez is. Az ESRB ezért úgy véli, hogy a hatóságoknak megfelelő makroprudenciális eszköztára kell, hogy legyen ahhoz, hogy a rendszerkockázatokat ezen a területen is kezelni tudják, és ne csak az egyes intézményekre koncentráljanak. Szeretnék itt most kitérni a javaslatunk néhány elemére. Először is a hatóságoknak eh, az egész piacot lefedő eh, tőken növelési és osztalék restrikciókat eh, kell tudni kivetni. Ez a biztosítóknak a rezilienciáját növelni. Az ilyen tőke növelések megcélozhatnak konkrét entitásokat vagy tevékenységeket is nem lehet ezeket kizárni akkor, amikor nagyszámú biztosítási kötvény felmondás történik, és ez a likviditását viszi veszélybe a biztosítóknak. A hatóságoknak meg kell tudniuk védeni a pénzügyi piacot és a kötvénytulajdonosokat is az ilyen pánikrohamok negatív hatásaitól amikor ezt teszik, akkor arra is kell jogosítványt kapniuk, hogy a szerződést felmondást korlátozzák. Amikor legutoljára itt jártam, hasonló eszközökről számoltam be a beruházási alapok vonatkozásában. A makroprudenciális eszköztár az time varying countercyclical capital requirements-eket is kell, magába kell, hogy foglaljon, csökkentve az ösztönzést arra, hogy eladják az eszközöket, illetve az ágazati vulnerabilitás kiépülését is meg tudja akadályozni. Szintén fontos, hogy a makroprudenciális szakpolitikának a konzekvens volta erősödjön, kiterjesztve bizonyos bankágazati eszközöket a biztosítókra is, amikor azok bizonyos bankszerű tevékenységet folytatnak, mint például a jelzálok hitelezés. Itt eh, még van tennivalónk. Először is eh, ezeknek az eszközöknek a kalibrálására kell jobban ugye figyelni, a küszöbértékek meghasz, meg, ö, definiálására, meghatározására, illetve arra, hogy a jelenlegi rendeletbe ezeket az eszközöket hogy lehet beépíteni. Az ESRB továbbra is át fogja vizsgálni ezeket a kérdéseket, meg fogja tárgyalni ezeket a kérdéseket, amik és hozzá fog járulni a Solvency 2 irányelv felülvizsgálatához. Köszönöm a figyelmet, és szívesen válaszolok a kérdésre. Uh, Köszönjük-e fontos észrevételeket? Nagyon izgalmas téma ez, már most is de a jövőben biztos, hogy szakbizottságunk munkájának homlok terében fog állni. A Solvency, Solvency 2 végrehajtási jelentés kontextusában. Werner Langen kér szót először a néppárt nevében tessék. Köszönöm szépen. Elnök úr, a nyugdíj alapokkal kapcsolatban van egy kérdésem. Kérem, hogy értékelje a helyzetet. Az EMIR keretén belül Két trialógust folytattunk le. A parlament két legnagyobb frakciója trialógusban a, a nyugdíjalapok bevonását is kértem. Az ellenőrzés, a biztosítás és a e, másod ellenőrzés tekintetében. A bizottság 8 éven mindenfajta trükkel próbálja kijátszani ezt a kérdést. 3000 milliárd euróról van szó három legnagyobb um, államban kérdésem két részből áll. Az LKB még nem nyilatkozott meg hivatalosan ebben a kérdésben, ha jól tudom. Hogyan ítéli meg azt, hogy a nagy nyugdíjalapokat um, az emír derivatív um, származtatott eszköz jelentésbe bemellék, bemeljék, a második tér um, Kérdés a rendszer releváns harmadik államokból jövő CCP-k felülvizsgálata. Hogyha a Brexit beüt, akkor felmerül, hogy a CCB-k hogyan kerülnek biztosításra. Meggyőződésem szerint az zónában kell um, itt um, biztosítékokat találni, de átmeneti rezsimet még nem találtunk ez idáig, hiszen jelenleg az Egyesült Királyság a legnagyobb helyszíne ezeknek. A második kérdésem a ciber kockázatokra vonatkozik. Hogyan látja ezeket a kockázatokat a pénzügyi ágazaton belül? Ha azt látjuk, hogy milyen fifikások a bűnözők, mondjuk a Cumex üzletekben több milliárd euró adóbevételt énekeltek ki az adóhatóságok szájából, Ilyen módon felmerül a kérdés, hogy elegendő óvatossági, elővigyázatossági intézkedést alkalmaztunk-e. Köszönöm szépen! Az ESRB kinyilvánította, hogy a nyugdíj alapok nem kaphatnak kivételt, a CCP-khez kell, hogy tartozzanak. A Brexitről. Tudják, mi nem vagyunk a tárgyalás része. És valóban nagyon komplex a tárgyalás, és egy-két aspektusa csak a következő hetekben válik érthetővé, illetve nyilvánossá. Tehát nem tudom, mi fog történni. De, hogyha tippel nem kellene, hogy mi történik a jelen fejlemények alapján a jövőben, akkor azt mondhatom, hogy mindkét fél elkötelezett, hogy a pénzügyi stabilitást veszélyeztető helyzet jöjjön létre. Hogy a pénzügyi, a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok jelenjenek meg. Tehát vagy mitigációs enyhítő intézkedéseket hez segítik a magánágazatot, vagy pedig egy olyan közpolitikát vezetnének be, amely mitigálná a kockázatokat, csökkentené tehát. Ami pedig az utolsó kérdését illeti. Nos, a ciberbiztonság egy olyan téma, amely nagy figyelmet kap minden szinten, mi több, a G20-ak egyik közleménye, nem a G7-ek egyik közleményében a legrelevánsabb kockázatként beszélnek a, erről a ciberfenyegetésről. Az ESRB pedig egy olyan hálózat, amelyben a tudást osztjuk meg a tagjaink között, és um, a tapasztalatokat osztjuk meg szorosabban koncentrálunk, tehát a vulnerabilitások, a kitettségek, a sérülékenységek lehetőségeire különböző vulnerabilitási típusokat vizsgáltunk meg, amelyet a hazai a tagállami felügyelők jeleztek felénk, és próbálunk különböző módszertan között különbséget tenni, amelyet az egyes tagjaink használnak annak érdekében, hogy meghatározzuk és értékeljük a kitettséget, a veszélyeztetettséget, hiszen minden tagállami felügyelő más-más beszámolói rendszerrel és más-más értékelési rendszerrel dolgozik a vulnerabilitások tekintetében. A rendszerre lesekedő vulnerabilitás kérdését próbáljuk meghatározni, illetve a ciber átviteli csatornákat definiálni, korlátozva így a diszruptorok lehetőségét, és ez egy olyan kérdés, amely biztos, hogy a jövendőbeli tárgyalásaink napirendjén és a következő évek napirendjén is szerepelni fog. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Uh, Nagyra értékeljük, hogy ez LKB hasonlóan gondolkozik, mint mi ebben a bonyolult kérdéskörben. És persze a contingency intézkedések, a kordában tartó intézkedések is nagyon fontosak, hogy a, egy olyan szenáriót bonyolíthassunk le, amely szélsőséges helyzetben is segítene, ezt is magyarul mondjuk most mitigálni, enyhíteni a helyzetet, és segítene megvizsgálni, hogy a fokális intézkedések célra vezetőek és hatékonyak-e here to, to, to test. But, uh, so let's see what will happen with the, with the meaningful vote. Egy szóval fontos persze, hogy a mm, alsó brit alsóházban is megfelelő szavazási eredményre is jön a megállapodás. Pervons Berez. Köszönöm, elnök úr. Ön beszélt a kereskedelmi ingatlanokról ezzel foglalkozott a rendszerkockázati testület elnöksége is, Burkhard Balc is segítette az önök munkáját. Nyilván itt van egy olyan nincs lehetőség, amit ki lehet használni. Ön beszélt arról, hogy a pénzügyi piac szereplői is részt vesznek ebben a kereskedelmi, e, ezen a kereskedelmi ingatlan piacon. Az biztos, hogy a jogszabályokat, illetve felmerül a kérdés, hogy kell -e a jogszabályokat e, módosítani, vagy a felügyeletet kell valamilyen más szintre e, felvinni amennyiben a jogszabályokat kell módosítani, akkor lesz egy nehézség, mert ezeket az ingatlanokat ugye vagy a bankrendszer, vagy az árnyék bankrendszer kezeli. Ugyanakkor a, keres, a kereskedelmi ingatlanokra vonatkozó jogszabályok is vonatkoznak rá. Ön már azonosította, azonosítottak-e már olyan országokat, ahol a jogszabályok ezt a niset lehetővé teszik, illetve favorizálják? Ami pedig a biztosításokat illeti, ott önök úgy gondolják-e, hogy ezzel foglalkozni kell, illetve meg kell várni az ajánlásokat a testülettől, illetve vagy más helyről, mielőtt azokkal foglalkozni. Thank you. On, on your second point about... Második észrevétele kapcsán a kereskedelmi ingatlan ágazat tekintetében. Ahogyan korábban is mondtam, a léptékét és a bankágazattal való szoros kapcsolatát figyelembe véve nem szabad megfeledkeznünk erről az ágazatról. A kitettségi források, melyet több tagállamban meghatároztunk, a beruházók, a befektetők hozam iránti um, érdeklődésében ért fogalmazható meg, hiszen ez nagyon magas értékekhez vezetett a kereskedelmi ingatlanok tekintetében, főleg a prime marketok a rendkívüli piaci szegmensek területében. Ilyen módon persze az árvulnerabilitás is nőtt egyre, minél túl spillázottabbak az árak, annál inkább kitettek annak, hogy összeomlanak. Igen, a bankok is kivannak tévelnek, de ezek általában non-bankek, akik itt szerepelnek, és a kérdés az, hogy ezen non-bankek hogyan kapcsolódnak össze a bankrendszerrel, és a bankrendszer által a reálgazdasághoz hogyan kapcsolódnak. Az ESRB, tehát a rendszerkockázati testület, mi több az összes felügyelőti hatóság, aki a makroprudenciális szakpolitikák betartása felett őrködik, az EKB és a nemzeti um, felügyelők számára, tehát minnyájuk számára olyan eszközöket kell biztosítani, mely eszközökkel a bankrendszeren túl a non-bank rendszerhez is hozzáférnek. Mi több, ezen befektetőket láthatóbbá kell tenni, hogy több információval rendelkezünk a non-bankek eh, pénzügyi ágazatba való beágyazottságáról, interkonnektivitásáról. Hiszen a non-banking rendszer ága, rendszerhez eh, általánosan is igaz, hogy még van felügyeleti munka, amelyet el kell végeznünk. A kockázatok materializációja és kimutathatósága érdekében. Ami pedig a lízt illeti, a líz jogszabályt illeti, erre nincsen válaszom. Az ESRB úgy tudom, hogy még nem vizsgálta meg konkrétan ezt a kérdést, de hogyha pontosabb választ találok, akkor biztosítom, hogy írásban is megfelelünk önnek. Említettem, hogy a makroprudenciális eszköztárat ki kell bővítenünk, hogy a non-bank ágazathoz is hozzáférjünk, de igaz ez egy biztosító ágazatra is, tehát teljesen egyetértek az ön vélekedésével, hogy a túlkitünket, az eszköztárunkat ki kell terjeszteni. A feladat ugyanakkor a biztosítóknál egyszerűbb, hiszen az biztosítók entitásának határai jobban meghatározhatóak. Világosan meghatározható, ki kitekinthető egy entitásnak a biztosítási piacon, a non-banking ágazatban már az entitást is nehezebb meghatározni. Azt jelenti ez, hogy az ESRB kellene, hogy a biztosítók magprudenciális kockázatával is foglalkozzon? Mert ha így gondolja, akkor viszont az ESRB tanácsában, illetve igazgató tanácsában való képviselet nem megfelelő. Hát az elsőbbi tanácsában az ESA is képviselteti magát, de az elsőbbészt látni kell világosan, nem egy döntéshozatali intézmény. Önök tervezték meg az ESRB-t, hogy hogyan működjön, és az ESRB úgynevezett soft power nem jogalkotói hatalommal rendelkezik, az információ, az elemzés és az ajánlás az eszközei. Az ajánlások egyebiránt hatékonyabb eszköznek bizonyultak a múltban annak érdekében, hogy a szakpolitikai változásokat elérjék az egyes tagállamokban, mint amire gondolhattunk volna. Tehát nem gondolom, hogy az ESRB-nek valamilyen felügyeleti vagy makroprudenciális ellenőrző jogkört kellene adni, ez nem felelne meg az ESRB eredeti funkciójával, de nemzeti hatáskörrel rendelkező hatóságok és az EKB azok az intézmények, amelyek rendelkeznek ezzel, illetve a biztosítók tekintetében pedig maga az EIOPA. Thank you. Köszönöm szépen, Ramon Tremolsa. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, Drági úr, két kérdésem lenne. Az én kérdésem a hitelekre vonatkozik, a rossz a hitelekre. Ezek buborékok eredménye. Van egy javaslat, amelyel ezeket a hiteleket le akarnák építeni. A tanács is ezt támogatja, úgy tűnik, hogy sikerül előrépni itt a Nem félnek -e attól, hogy aszimmetrikus sok jön létre, amiatt, hogy bizonyos bankok nehézség előtt állnak, hogyha a backstop létre, létrejön Következő kérdés, egy specifikus kérdés. Arról a vitáról, amit lefolytatunk itt a szabizottságban. A fizetésképtelen, vagy valószínűleg fizetésképtelen a kifejezésekről van szó. A Banco Popularo esetében volt egy nagy vitáról a két kifejezésről, és azt mondták, hogy az ESRB-nél, hogy ezek a definíciók nagyon nehéz kérdést jelentenek, a szabizottságban a múlt héten megkérdeztük az illetékest, és ő azt mondta, hogy egyértelműek ezek a definíciók. Ön is úgy gondolja, hogy a fizetésképtelen, illetve valószínűleg fizetésképtelen kifejezések tényleg egyértelműek? Válasz. Köszönöm szépen. Bármit is néz, azt, hogy mond, az mindig igaz. Ő az illetékes, ők dolgoztak ezzel a definícióval, mi elégedettek vagyunk ezzel. A másik kérdés, mire gondol a backstop esetében? Az MPL-ek meg szüntetése. Először is kezdjük a pozitív üzenettel. Volt már előrelépésre a nem teljesítő hitelek esetében, 7,1% 2015 elején, és 3,6 2018 első évében. Tehát ezek csökkentek a agregált eh, esetben, de az agregált adatok néhány nagyon keveset mondanak. Az NPL-ek esetében egy lefelé mutató trendet láthattunk a banki rendszerekben, minden banki méret esetében csökkentek ezek a hitelek. A lefedési arány 46% volt 2008 első negyedévében, és 46,5 volt korábban. Tehát javult a helyzet, de a probléma nem oldódott meg. A lefedettségi ráta továbbra is gondot jelent, a fedezettségi ráta továbbra is gondot jelent. Ezzel foglalkozunk, és van egy nagyon jó dokumentum erre vonatkozólag. Szerintem ez már ki is jött a tanácsadó bizottság, amely ezzel PL-ekkel foglalkozik, ez írta ezt a dokumentumot folytatjuk a munkát ezzel kapcsolatban, és megpróbáljuk azonosítani a sérülékeny pontokat, amelyek ezekből fakadnak. Egyértelmű, hogy ezek súlyt helyeznek a banki szektorra, hogyha ezek a nem teljes hitelek nem lennének ott, vagy alacsonyabbak lennének, akkor a banki rendszer által folyósított hittel sokkal jobb és felelősségteljesebb lehetne, ez egyértelmű. A különböző országok megpróbálják a NPL-el kapcsolatos előrelépést ahhoz kötni, hogy a banki unióhoz, unióval kapcsolatban előre haladnak. Például a kockázatcsökkentés egyik módja az az, hogy beszélünk az országokkal az NPL-ekről, ezek elengedéséről, és mennyiségi határt szabtunk meg az NPL-ek esetében, akkor, hogyha a banki unió szabályának megfelelnek. Úgy gondolom, hogy kell ezt támogatni. Nem vagyok abban biztos, hogy az, hogyha abszolút kvantitatív célokat határozunk meg mindenhol, ez lesz a legjobb megoldás. Az SSM azt tette, hogy azonosította az elvárásokat, és hatékony módon párbeszédet folytatott a bankokkal, az egyes bankokkal, megkérdezték őket, és a párbeszéd persze két oldalú volt, megpróbálták azonosítani az elvárásokat és a cégkötőzéseket bankonként, és nagyon hatékony volt ez a fellépés. A tegyelások során hangoztatott értékek nem lettek volna reálisak? Nem hiszem. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Igen, valóban foglalkozunk eh, ezzel. Hamarosan majd a módosítókról is beszélünk. Tremóza úr kérdése, ha jól értettem, a kockázatokra kötődik. Sok minden bankspecifikus lehetne, és eh, a parlament és megpróbálja növelni ezt. Persze nem nagy mértékben, mert ez gondokat okozhat a ciklikusságban, tehát mindenképpen hatékonynak, de kiegyensúlyozatnak kell ennek az egyes pillérre vonatkozó dolognak lennie. Langen úr, köszönöm szépen még egyszer egy általános megjegyzésem lenne. Szomorúnak és nem elfogadhatónak tartom azt, hogy ilyen kevés kollega van itt a monetáris párbeszéd során, amikor itt van az LKB elnöke is. Gyakran elmondom azt, mert én ezt hallatlannak tartom. Dözenberg esetében mindig itt voltam, kétszer hiányoztam, de a 18 többi monetáris párbeszéd estében ilyet még nem láttam. Minden esetre érdekesnek tartom ezt. Ne semmi sem mentesít az elől, hogy itt most üres sorok előtt ül az elnök. A következő kérdésem az állam kötvények kockázat becslésére vonatkozik. Én ismerem az államkötvényeket és az erre vonatkozó kockázatokat, és hogyha bekövetkezik a következő krízis, akkor azt láthatjuk, hogy már tíz éve arról beszélünk a Bázeli Bizottságban, hogy mi lesz a bank és az államok szétválasztásával. Dél-Európában eh, ez ahhoz vezetett, hogy az állampapírok és az adatkozó méret tovább növekedett. Látja itt ennek az előnyeit, hátrányait, és lát -e ebből bármilyen fajta kiútat ebből a dilemából, hogy az államközményeket nem a kockázatuk alapján eh, értékelik. Mi is volt az utolsó kérdése? Véne egyfajta javaslat, egy kiút ebből a helyzetből, ebből a nehézségből, hogy nincsen kockázat, elemzés, itt van az a probléma, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne ilyenfajta elemzés. Mi lenne ebből a kiút egy új eszköz, vagy, vagy hogy, hogy néznek ilyen megoldás? Köszönöm szépen. Igaza van, nagyon hosszas vita volt erről a Bázeli Bizottságban, és végezetül a Bázeli Bizottság arról döntött, hogy semmit nem tesznek itt, mert az államadóságot másképp kezelik a világ különböző részén. A világ többi részén az államadóság kockázatmentes, vagy legalábbis kockázatmentesnek tekintendő, és pontosan ezért a bankokat nem kérik meg arra, hogy súlyozzák a kockázat ezzel kapcsolatban. Ennek az az oka, hogy a központi bank mindig ott van, hogy pénzt nyomjon, és támogassa a kormány adósságot, hogyha erre eljön az idő. A kérdés az az, hogy ez megtörténik-e vagy nem, ez egy más kérdés, de ez a feltelezés. A mi esetünkben, az eurózóna esetében azt láttuk, hogy az államadóság nem kockázatmentes, és azt, hogyha ezt a bankportfólióban figyelembe veszik kockázatként, tehát ez az elképzelés megvan. A kérdés az az, hogy ezzel hogyan bánjunk, és az LKB-nek az a véleménye, nem, nem egyszerű persze erre válasz, mert az elképzelés az az, hogy ármechanizmusokkal, ár intézkedésekkel foglalkozunk ezzel, de ne legyenek kvantitatív plafonok. Ugyanakkor, és ez volt a Bázeli Bizottságban is a fogós kérdés, itt van a, a mozgástér kérdése, hogyha az euró bankokat, vagy az Európai Unió bankjait arra kérjük, hogy legyenek kockázatsúlyozások és befektetéseket teszünk bizonyos eszközökbe, sokkal költségesebb ez egy költség, sokkal költségesebb mint, mint más bankok esetében a világ más részén. De ez a gond a mozgástérrel, illetve az egyenlő mozgástérrel. Ezen kívül gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos fellépésnek a, figyelembe kell vennie a pénzügyi politikai kihatásokat az eurozónában, a különböző tagállamokban, de össze kell ezt kötni egy általános csokattal is, hogyha valaki elveszíti a rugalmasságot, amit a banki szektor ad, akkor, amikor támogatja az adósságot, illetve a deficitet, akkor lehet, hogy más erőlépésen is más területen is erőlépésre van szükség ezen a csomagon belül, erősítvén a monetáris uniót. Én ezt a helyzetet nehéznek tekintem, és egyébként van még ennek egy másik oldala is, hogyha egy ország elhasal, úgymond, akkor mindegy, hogy van sok államadóság a bankoknál, vagy nincs minden bank rosszul jár, akár nagy portfóliójuk van állam kötvények esetében, vagy nincs. Tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel, hiszen a, az államkötvények nem kockázatmentesek, és ráadásul még nagyon komplexek is. Egyetlen dolgot nem tehetünk, a valóságot figyelmen kívül hagyni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm, valóban komplex kérdésről van szó. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a rendelet nagyon likvid tartalékok képzésére kötelezi a bankokat a mérlegükben. de voltak éppen az egyedüli jogrend, ahol lesz nem irányozzák elő, bizony, ki sem mondom, de hát tudjuk, hogy melyik az. Szóval ez egy probléma. A probléma tehát az, hogy ha támogatjuk ennek a bevezetését, akkor ez a nagy kockázatú tartalékképzés céljának ellentmond. Tehát ez egy jogalkotói kérdés, amely egy szélesebb kontextusban, egy, egy csomagban kell majd kezelnünk. Pervans Berez. Ötötször, de egyben utoljára szólok fel ma. Elnök úr, ön a makro kockázatok felügyeletéről beszélt, eh, és ahogy ön tudja, amikor ön a két minőségében megnyilvánul, akkor én, mint a társ raportőre a reformnak, rá kell, hogy kérdezzek, hogy ön mit gondol a jelenlegi irányítási rendszerről? egyrészt a, biz, a Tudományos Bizottság munkájáról, illetve ugye ez a bizottság hozzájárul az önök irányításához, illetve a kockázat alapi testület, illetve az LKB e viszonyáról is tudjuk, emlékszünk, hogy a válság kezdetén mindenki tudatában volt annak, hogy a bankrendszerben is hiányzott a, az a felügyelő szerv, amely együttesen látja e, a kockázatot. Ön erről egyébként éppen beszélt a biztosítások e, piacával kapcsolatban is. E, tehát egyrészt konkrét irányítási kérdésekre kérdeznék rá, illetve erre a globális vízióra, a makrogazdasági kockázatok globális víziójára, illetve hogy ez a képesség most megvan-e? Yes, I, I... Köszönöm, teljesen egyetértek önnál. Menjünk lépésről lépésre. Megvizsgálva tehát a munka mennyiségét csupán, az ESRB munkájának hatály, hatáskörében, ha csak végig gondoljuk, hogy a mai eszmecserénkből milyen feladatok erednek, hát az ESRB nagyon jól működött, ezt a következtetést le kell vonni, bár én elfogult megfigyelő vagyok, de azt hiszem, hogy ebben egyet, egyetérthetünk, hogy hatékonyan működött a kockázatok meghatározásában, a vulnerabilitások meghatározásában, a vészjelzések megfogalmazásában, az ajánlások kibocsátásában, összességében, tehát a néhány évvel ezelőtt kapott mandátumnak az SRB úgy hiszem, hogy jól megfelelt. Néhány évvel ezelőtt ugyanakkor felvetődött az a kérdés, hogy esetleges érdekösszeütközés áll fenn, összeférhetetlensége áll fenn, hogy az ESRB elnöke egyben az LKB e elnöke is. Őszintén szólva, én egyetlen ilyen aspektusát nem látom az összeférhetetlenségnek. Senki nem tudta ideig elmagyarázni, hogy miben is állna az összeférhetetlenség. Voltak éppen azért ennek logikai oka van, mert a makroprudenciális politikák kiegészítik a monetáris politikai eszközöket, soha nem azok ellen vannak. Még pontosabban. Gyakran felteszik azt a kérdést, hogy az alacsony kamatok a pénzügyi instabilitásnak ágyaznak meg, és hogy a hosszú időszakok után, ahol sok olcsó likviditással rendelkezésre voltak éppen ezek a hosszú időszakok megágyaznak a következő pénzügyi válságnak. Az EKB válasza mindig az volt, hogy nem hiszem, hogy emiatt meg kellene változtatni a monetáris politikát, hiszen ezzel voltak éppen a talprálást veszélyeztetnénk, és ezzel a pénzügyi stabilitásra lesekedő veszélyt növelnénk. A válasz sokkal inkább abban rejlik, hogy a megfelelő makroprudenciális szakpolitikákat alkalmazzuk a kockázatok csökkentés érdekében. Tehát látható, hogy a két politika, a makroprudenciális és a monetáris politika kiegészítik egymást. Szinergiák rejlenek, meg az egy, rejlenek fel az együttműködésükben. Nem hiszem persze, hogy az irányítási kérdéseket nekem kell megvitatnom, hiszen ezek rám is vonatkoznak, de hogyha véleményemet kérik, én úgy gondolom, hogy az e SRB irányítási szerkezete jól működik, bevált. A board tanácsai nem gondolják, hogy szükséges volna megváltoztatni az irányítást. Persze, hogyha az elszámoltathatóság, az átláthatóság, a beszámolás területén valami módosítást kell eszközölni, készek vagyunk arra, hogy ezt megtegyük. Ugyanakkor nem volna célra vezető, hogyha az ESRB különböző hangokon szólalna meg a külvilág felem. Például az ekkornal való párbeszéde során, hiszen ez divergens véleményeket tükrözne, és ez mindkét intézmény számára kockázatokat, kockázatokkal járna. Hozzátennem még, hogy teljesen egyetértek Venner Langen véleményével, hogy egy botrány, hogy ma nem vagyunk itt többen ezen monetáris párbeszédem. Ez az első alkalom, hogy ilyen kevés kom, kollega van jelen. Öm, a kollégák vetelkednek, hogy kikapjon szót, de hát ez nem elég, el is kéne jönni. Igen, teljesen egyetértek. Mi több teljesen előfizetek. Van egy záró kérdésem. Véleménycserénk során különböző kockázatokról beszéltünk, a biztosítókról, az állami adósságokról, a MPL-ekről. Kérdésem az, hogyha az Atlanti óceán másik partjára tekintünk, ott a bíróság ítelkezési gyakorlatát is nézzük, és azt is látjuk, hogy milyen új termékekkel állt elő a piac. És tudjuk, hogy részben ők feleltek a pénzügyi válság bekövetesztéért, és azt látjuk, hogy ezen szabályozói környezet ismét terjed. Mi a válaszunk erre? Biztonságban vagyunk az új szabályainkkal, a Amerikából lesekedő kockázat alapján, vagy pedig a level 3 tartalékokat kell növelni a mérleg főszegekben, illetve főkönyvekben, vagy a bankágazat és a nem bankágazat közötti feszültségben rejlik a kockázat. Vannak-e olyan kockázatok, amelyekre nagyobb figyelmet kell vetni most, hogy a pénzügyi válság tíz éves évfordulójára úgymond tekintünk vissza? Köszönöm, elnök úr! Az elmúlt néhány évben azt láttuk, hogy a más jogrendekben más irányba lépett el a szabályozás. Voltak éppen a dereguláció irányában léptek el, hogy ezt a jogszabályokkal el, vagy pedig a felügyelő ö, szervek szabályainak lazulásával, vagy pedig esetleg, és erről utalt is, egy bírósági ítélettel, ez másodlagos, utalok itt arra bírósági ítéletre, amely kockázat a szekuritizált termékek eh, kockázat tartalmára vonatkozott. Azok a termékek, amelyeket ugyan a nagy pénzügyi válság után nem emlékeztek, mint a CLO-k, a CDS-ek és a CDO-k, Ezekkel most újton újra találkozunk. Nos, a mi az Európai Unióban, illetve az Eurózónában a kockázat abban rejlik, hogy a hozam hajszolásában megismételjük azokat a hibákat, amelyek a pénzügyi válság kialakításához vezettek. A bankok és a non-bankek mind hozamot üldöztek, még az úgynevezett toxikus eszközök felvásárlásával is sem. Is. Voltak éppen az európai válság kiváltója, épp ezek a toxikus eszetek, eszközök voltak. Na, ez egy veszély. Ezen új termékekbe való kitettséget a non-bankek hajtják végre, és ez egy további ok arra, hogy a non-bank ágazat felügyeletét kiterjesszük, hogy szélesebb körű makroprudenciális eszközöket biztosítsunk a felügyelők számára a non-bank ágazat ellenőrzésére, és ugyanakkor a saját bankjaink kitettségét is megvizsgáljuk ezen eszközöknek. Megvizsgáljuk, hogy igazi kockázattá vált-e az, hogy könyveikben ilyen toxikus eszközöket tartalmaznak, tartanak nyilván, megnőtte már a kitettségük, vagy nem, ezt kell megvizsgálnunk. Köszönöm. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy az egyik legizgalmasabb ESRB véleménycserének voltunk tanúi. Igazi szomorú, igazi kár, hogy sok képviselőtársunk máshol végez munkát. Minnyáján persze megválasztott politikusok vagyunk, és tudjuk, hogy milyen fontos, hogy kulcs pillanatokban otthon politizáljon az ember. De úgy gondolom, hogy ezek a kérdések, melyekről itt eszmét cseréltünk, igazán nagyon fontosak voltak. Most voltak éppen a következő parlamentre hagyományozzuk a munkát, megmutatva, hogy milyen nagy erőfeszítéseket tettünk a pénzügyi válság után annak érdekében, hogy egy reziliensebb, ellenállóbb szabályozói keretet alakítsunk ki. Vannak persze kiskapuk, lupholok, ezeket a lupholokat bezárjuk, legalábbis erre törünk jogalkotói tevékenységünk során. Köszönöm szépen a figyelmüket, az részvételüket, Köszönjük a drági elnöknek eh, mindkét funkciójában való jelenlétét, LKB elnök és EBSR elnökként. Most pedig kis szünetet tartunk, és hatkor folytatjuk a munkát a Büdzs szakbizottsággal közösen. Thank you.